Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Úgy gondolom, hogy el kellene kezdenünk a munkát. Sok a teendőnk. Ma reggel. Tíz órakor szeretnénk kezdeni a szavazást. Szükség lesz a szavazókártyákra. Én épp most helyezem be a szavazógépbe. Kérek mindenkit, hogy ellenőrizzék le, hogy működik-e a szavazógépük, mert egy óra múlva kezdjük a szavazást. Nagyon fontos, hogy behelyezzék a szavazókártyájukat a szavazógépbe. Ne felejtsék ezt el. We go uh, very quickly. Rendben, tehát nagyon gyorsan rá is térnénk a nyolcas napi rendi pontra. a hogyan járulhat hozzá az európai ipar a növekedéshez és az európai versenyképesség fokozásához című tanulmány ismertetése. Hadd üdvözöljem körünkben Janne Szilveszt asszonyt, aki a Dán Technológiai Intézettől érkezett hozzánk. Ön fogja megtartani az előadást, asszonyom. Nagyon örülök annak, hogy itt van ma a körünkben. Később az Európai Bizottság is felszólal majd, és az ITRE titkárságában is megvizsgáltuk ezt a kérdéskört, de először is azzal a személlyel kezdjük, aki ezt a tanulmányt elkészítette. A tanulmány leírja, elemzi a helyzetet, és ajánlásokat tesz arra, hogy az európai ipar hogyan tud a növekedéshez és az európai versenyképesség fokozásához hozzájárulni. Nagyon fontos ez a mi szakbizottságunk számára. Áttekinti azokat a faktorokat, amelyek befolyásolják a növekedést és a versenyképességet, és hivatkozik előző tanulmányokra is, azok eredményeire, és bizonyos ajánlásokat is megfogalmaz Fontos ez az összes szereplő számára, a megfelelő keretfeltételek megteremtéséhez, és úgy gondoljuk mi itt az Európai Parlamentben, hogy mi a bizottsággal és a tanácssal egyetemben azon kell, hogy dolgozzunk, hogy az európai ipar a globális szintéren repozicionálja magát. Az reindustrializációhoz kapcsolódik ez tehát nagyon szorosan. Öné a szó, asszonyom, üdvözöljük még egyszer az Európai Parlamentben. Thank you very much, Mr. Chairman. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom a tanulmányunkat itt önök előtt. Nagyon fontos kérdés, hogy az európai ipar hogyan tud hozzájárulni a növekedéshez és a versenyképesség fokozásához. Nyilvánvalóan Nincsenek egyértelmű válaszaink, de vannak olyan kérdések, amelyeket megvizsgáltunk és megfogalmaztunk, bizonyos üzeneteket is az önök számára. Először is, biztosan önök is tudják, hogy az ipar elengedhetetlen az európai gazdaság taprálása szempontjából. Néhány évvel ezelőtt megszületett az az elgondolás, hogy az európai gazdaság legyen szolgáltatás alapú, de most már látjuk, hogy az iparnak is hozzá kell járulnia a gazdaság fellendüléséhez. A gyártásnak tehát egy új szerepet tudunk be ebben a folyamatban, ugyanakkor a magas hozzáadott értékű és magas szaktudást megkövetelő ágazatok természetesen szintén fontosak. A tanulmány célja, hogy ismertesse, hogy az európai iparnak mi a helyzete ma, hogyan lehet új pozíciót teremteni a számára, és megvizsgáltuk a versenyképességi faktorokat is. Ezek gyakran lehetnek korlátok hogyha nem foglalkozunk velük, de segíthetnek is bennünket, hogyha foglalkozunk ezekkel a tényezőkkel. Mindenek előtt a keretkörülményekkel foglalkozunk, amelyeket befolyásolhatnak a, a nyilvános intézmények is. Mindenek előtt arra összpontosítottunk, hogy az EU maga mit tehet. Sok tényező a közintézmények ellenőrzése alól kisiklik, de sokat lehet tenni mégis annak érdekében, hogy a lehető legjobb körülményeket teremtsük meg az ipar számára. Először is szólnék néhány szót a jelenlegi helyzetből, jelen pillanatban hol is tartunk. Biztosan mindannyian tisztában vannak azzal, hogy az európai növekedés nem olyan mértékű, mint korábban volt. 14-15 évvel ezelőtt ugyanolyan ütemben növekedtünk, mint az USA és az OECD országok, magasabb volt a növekedési arányunk, mint Japánban például, de Európa nem lábalt ki olyan jól a gazdasági válságból, mint sok más területe a világnak, és az elkövetkezendő években várhatóan lassú lesz a növekedés továbbra is. Az USA-hoz viszonyítva, ahol stabilizálódott a munkanélküliség iránt a 2009-ben, sajnos az iparterületén a munkahelyteremtés továbbra is csökkenőben van. A teljes foglalkoztatottság 16%-át teszi ki mindössze a az európai ipar, miközben a korábbi évek során ez 21% volt, például 1995-ben. Emellett tudjuk, hogy mindenek előtt az alacsonyabb képzettségű embereket érintette a válság, és a high-tech magas technológiához tartozó területek sokkal jobban lábaltak ki a válságból, mint az előzőek, ahol 2008 és 2013 között 12-14 százalékos csökkenés következett be. Melyek a legfontosabb tényezők a versenyképesség szempontjából? A neves Harvard professzor Michael Porter azt mondta, hogy minden fontos a versenyképesség szempontjából. Itt az egyéni vállalkozások, az ipari ágazatok és a nemzeti és az európai gazdaságra is gondolunk egyben. Megpróbáltuk ezeket a tényezőket kategóriákba sorolni, hogy némi struktúrát teremtsünk, áttekintést teremtsünk. Ide tartoznak például a humántőke, maga a pénzügyi tőke, az input és infrastruktúra, az innováció, vagy ö, szélesebben meghatározva a technológiai előrelépés, továbbá a különböző értékteremtési láncolatok, a vállalkozói szellem, a vállalkozások létrehozása, a külső és belső piacok, és az administratív követelmények és szabályozások kerete ezeknek a szabályoknak kell ugye megfelelniük a vállalkozásoknak. Ezek a főbb tényezők, tehát amelyeket áttekintettünk. Az első a humán tőke, humán erőforrás, ide tartozik az oktatás, a szakismeretek és a különböző készségek. Nyilvánvalóan ez nagyon fontos az ipar szempontjából. A főbb üzenet itt az, hogy a gyártásban strukturális változások következtek be, aminek hatalmas következményei voltak a jövőbeni készségek, jövőben szükséges készségek szempontjából. Nagymértékben elterjedt a digitalizáció, az automatizálás, előre haladt maga a gyártási folyamat. Ez nagyon fontos a termelékenység és az erőforrás hatékonyság növelése szempontjából, és a versenyképesség szempontjából is nyilvánvalóan. Ez egyben jelentheti azt is, hogy munkahelyek vesznek el az automatizálás és a digitalizálás miatt, de ez nem szükségszerű, tehetünk ez ellen, hiszen összekapcsolható mindez azzal, hogy megtartjuk, fenntartjuk a munkahelyeket, sőt új munkahelyeket teremtünk. Ez a rendelkezésre álló munkaerő kérdésével függ összes annak az alkalmazásával az iparon belül. Ha megnézzük a humán erőforrásokat, illetve a munkaerőt, akkor természetesen fontos, hogy megfelelően képzett tudósaink, mérnökeink legyenek. Ezzel párhuzamosan azonban az alacsonyabb szintre is oda kell figyelnünk, mondjuk úgy a hétköznapi munkásokra, akiket megfelelő készségekkel kell ellátni az újfajta gyártási rendszerekhez igazodva, meg kell tanulniuk el kell sajátítaniuk azokat a készségeket és azt a tudást, amely összefügg az új technológiákkal elnézést. Egy kicsit köhögök, mert megfáztam, remélem, hogy azért sikerül valahogy boldogulnom az előadás végéig. Ez azt jelenti tehát, hogy azt javasoljuk, hogy európai szinten összpontosuljon nagyobb figyelem a szükséges készségekre, Melyek azok a készségek, mi az a tudás, amelyre szükség van a jövőben az újfajta gyártási rendszerek működtetéséhez? Jelentheti ez egyben azt is, hogy az életfogytig tartó tanulásra összpontosítunk, ezt a koncepciót azt hiszem mindenki ismeri. Például a szakképesítés nélküli munkaerő továbbképzése, illetőleg képzése ide tartozhat, valamint több információra van szükség arról, hogy az ipari szereplőknek milyen készségekre is van szükségük, jobban kell tehát nyomon követni, monitorozni a, azt, hogy az munkaerőpiacon milyen konkrét készségekre, milyen szaktudásra van szükség. Tehát a kereslet kínálat elvét kell követni. Lehet, hogy egy kis forró teára lenne szükség, mondja az elnök úr. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon kedves. Oh, it's a bit difficult to talk while, but we'll see. Kicsit nehéz így beszélni, közben köhögök, de azért mégis megpróbálom. Egy másik fontos tényező nyilván valóan a finanszírozáshoz való hozzáférés, ez közvetlenül összefügg az 5-6 évvel ezelőtti pénzügyi válsággal. Ez hatalmas befolyással volt arra, hogy a vállalkozások mennyiben tudtak hozzáférni a hitelekhez, főként a KKV-ket érintette ez a probléma. Az EU különböző tagállamaiban más és más kihatása volt ennek, voltak olyan országok, amelyek sokkal nagyobb nehézségekkel szembesültek, mint mások, de mindenek előtt a KKV-k szenvedték el ennek a súlyát mindenütt. Továbbá azt is láthattuk, hogy a rövidebb beruházási horizonttal rendelkező ágazatok szenvedtek a leginkább, főként a kísérleti fázisban lévő projektek esetében és az ezekhez kapcsolódó ágazatokban volt nehéz hozzáférni megfelelő finanszírozáshoz. Az új, úgynevezett új ipar, illetve gazdasági ágazatokban is nagyon nehéz volt tehát a helyzet, nem csak a KKV-kban. Újfajta finanszírozási modellekre van tehát itt szükség. A nemzeti hatóságok tagállami szinten nagyon nehezen tudnak megfelelő információkat begyűjteni a jelenlegi helyzetről, a problémákról, de ez nagyon fontos lenne a problémák kezelése szempontjából. EU-s szinten főként a kutatási programok és más innovációs programok esetében nagyon fontos biztosítani a kifizetések gyorsaságát, azért, hogy a kisebb vállalkozások esetében a kifizetési eljárás, maga a finanszírozási eljárás ne okozzon késedelmeket. Továbbá a hosszú távú beruházási tőkebiztosítására is fontos lenne új finanszírozási eszközöket kitalálni az Európai Unió szintjén. Input is infrastruktúra, ez egy hatalmas terület, itt néhány alterületre összpontosítottunk, ide tartozik nyilvánvalóan a digitális infrastruktúra és az új gyártási infrastruktúrák, ezek fontosak, sőt kulcsfontosságúak a versenyképesség szempontjából. Tudjuk, hogy az EU nagyon odafigyel erre a területre. Az infrastruktúra fontos az adatkezelés, valamint a vállalkozások közötti információcsere és más egyéb szempontok szempontjából is. Egy másik fontos terület az energia. Európán belül nem egyenletes, nem egyenlő a helyzet, nagyon nagyok a különbségek például az energiaárakban Európa szerte, és szükséges volna egy koherens európai energiapolitika. Ez is egy olyan terület, ahol az európai intézmények előrelépést érhetnének el. Ezen felül Európára nagyon nagy nyomás hárul a globális szereplők részéről, akik sokkal alacsonyabb energiaárakkal dolgoznak. Ide tartozik például az USA, amely hatalmas gáz készletekkel rendelkezik, a világ más területein az energiaárak akár a felét is kitehetik eh, az európai áraknak, tehát sokkal alacsonyabbak. Emellett az úgynevezett eh, intelligens hálózatokra való átállás területén is sokkal többet lehetne tenni. Itt az energiafelhasználás és az energiafogyasztás monitorozás is sokkal hatékonyabban működhetne. Ami a nyersanyagokat illeti, már most is nagy figyelem hárul erre, a kritikus eh, erőforrások, mint amilyenek a ritka fémek, korlátozottan állnak csak rendelkezésre, sok esetben olyan országokban találhatók a készletek, amelyekben a saját felhasználásra, a saját szükségletekre összpontosítanak, itt sorolható például Kína. Ezek az anyagok is tehát kulcsfontosságok az európai ipar szempontjából. Az elkövetkezendő kereskedelmi tárgyalások során az erőforrás kereskedelem is nagyon fontos szerepet kell, hogy betöltsön, és a kereskedelmen túl egy másik lehetőség az, hogy a meglévő erőforrásainkat, vagy a már felhasznált erőforrásainkat jobban hasznosítsuk. Ezért a körkörös gazdaság koncepcióját például előtérbe kell helyezni, beleértve a hulladék újrahasznosítását is, főként az elektronikai eszközök területén sok esetben itt az, e, a nyersanyagok újra kinyerhetők és újrahasznosíthatók. Ami a technológiai előrelépést és az innovációt életi, az Európai Unió általában az USA után kúlog, ami az innovációs teljesítményt illeti, főként amikor arról van szó, hogy a kutatási eredményeket a piacon hasznosítsuk. Sokat kutatunk, de az Európai Unióban nem vagyunk olyan jók abban, a többi globális szereplőhöz viszonyítva, hogy az eredményeket eljuttassuk a vállalkozásokhoz, illetve hogy új termékek jöjjenek létre kutatási eredmények folyamányaként. Az új Horizon program már sokat tesz azért, hogy ez javuljon, de ez mindenképpen egy olyan kérdés, amelyre továbbra is oda kell figyelnünk. Emellett a tagállamok között is nagyon nagy a különbség az innovációs teljesítmény területén. Vannak olyan tagállamok, amelyek sokkal jobban teljesítenek, mint az USA és más globális szereplők, tehát vezetők a globális piacon, és vannak olyan tagállamok, amelyek sajnos lemaradtak. Ezt a hézagot, ezt az űrt be kell tölteni fel kell oldani, át kell hidalni. Emellett sokkal kevesebbet, illetve egyre kevesebbet ruháznak be az Európai Unióban a gyártási innovációba. Az általános kutatási intenzitás, abban mérve, hogy a GDP hány, mekkora hányadát költjük Európában kutatásra, növekvőben van ugyan, de ez mindenek előtt a közpénzek eként való beruházásának köszönhető, és nem a magánszféra szerepvállalásának. Mit ajánlhatunk mi a közszereplőknek? Fokozottabban odafigyelhetnének például a közbeszerzésekre, a technológiai közbeszerzésekre, ahol a közszféra vezető szerepet tölt be az új technológiák úgymond megvásárlásában, és új fejlesztéseket ösztönöz, kulcsfontosságú területeken, mint amilyenek az egészségügy, a közbiztonság, a környezetvédelem és egyebek. A 2000, az Európa 2020 stratégia már foglalkozik ezzel, de itt is még többet is tehetnének az érintett felek. Emellett az ipar területén történő PHD, illetve megszerezhető PHD fokozatokra való ösztönzés szintén egy fontos lépés lehet. Termelés és értékteremtési láncolatok. Erről nem szeretnék sokat szólni. A legfontosabb itt az, hogy a KKV-kat ösztönözzük a növekedésre, a technológiai előrelépésre. Ez pedig úgy érhető el, hogy a nagyobb vállalkozásokhoz kapcsolódó beszállítói szerepvállalást erősítsük, más szóval a nagy globális vállalatok és a kisebb dinamikus vállalatok közötti kapcsolatot kell megerősíteni. Továbbra is azt látjuk azonban, hogy vannak olyan ágazatok, ahol alacsonyabb a termelékenység, megoldást jelenthet a high-end piacokhoz való hozzáférés és az integrált szolgáltatások nyújtása. A vállalkozói szellem összekapcsolódik azzal, hogy a KKV-kat beépítsük, betagoljuk az értékteremtési láncolatokba. Nem csak arra kellene odafigyelni, hogy egyre több vállalkozás jöjjön létre, sokkal inkább arra kellene odafigyelni, hogy a magas potenciállal rendelkező, már meglévő vállalkozásokat támogassuk, ahelyett, hogy csak arra figyeljünk oda, vagy arra korlátozzuk a figyelmünket, hogy egyre többen vállalkozói tevékenységbe kezdjenek. Ami a piacokat illeti, az egységes piac nyilvánvalóan nagyon fontos kérdés az Európai Unióban. Sokat elértünk már ezen a téren, de vannak még akadályok, és ezek az akadályok nagy mértékben a tagállamok szintjén működnek, az Európai Uniós szabályozások megfelelő végrehajtása és a szolgáltatások, áruk, kölcsön és végzettségek kvalifikáció kölcsönös elismerésének végrehajtása sajnos még nem történik meg teljes körűen. A meglévő szabályok végrehajtása, tagállami szintű végrehajtása lenne itt a legfőbb szempont, ahelyett, hogy új jogszabályok szülesenek. Ami a külső piacokat illeti nagymértékű protekcionizmus érvényesül, erre nagyon oda kell figyelni az elkövetkezendő kereskedelmi tárgyalások során. Még 30 másodpercet kérnék. A konklúzió. Igen, administratív és szabályozási keret. Itt is a főbb jele, üzenetünk az, hogy nem új szabályokra van szükség, hanem a meglévő szabályokat kell konszolidálni, végrehajtatni. Az e kormányzás, a digitális megoldások előmozdítása itt nagyon fontos, hogy a KKV-kra és általában a vállalkozásokra háruló terheket a lehető legalacsonyabb szintre csökkentsük. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönjük szépen, asszonyom! Nagyon köszönjük az előadását, de hát vitát is szeretnénk folytatni, ez a legfontosabb része a találkozóinknak. Először is a koordinátorok következnek, 3-3 percben. Karin Sór. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a rövid előadását. Minden bizonyal ezt, hogyha majd részletesen elolvasom, akkor még érdekesebb információkat hoz fogok jutni. Egy kérdést szerettem volna feltenni azzal kapcsolatban, hogy mi a különbség az európai, illetve az Egyesült Államok beli helyzet között, hiszen úgy tűnik, hogy az Egyesült Államokban a növekedés továbbra is látványos, nálunk pedig nincsen növekedés, vagy nagyon lomha ez a növekedés, ahogyan ön is fogalmazott. A kérdésem a következő, vajon mi az a különbség a két térség gazdasága között? És mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a különbséget csökkentsük. Ön az energiaárakról is beszélt, de ez önmagában azért a versenyképességet nem garantálja, hiszen Oroszország egyáltalán nem versenyképes, noha nagyon alacsonyak az energiaárak, mert semmiben se fektet be, sőt inkább kiviszik a pénzt Oroszországból. A tőkéhez való hozzáférés és annak a, az ára rendkívül fontos véleményem szerint, valamint az adórendszer, amelyre ön is utalt, a vállalkozói kedv, a munkaerő, fontos a piacra jutás. Nem lehet, hogy egész egyszerűen csak arról van szó, hogy az Egyesült Államok az egy egységes piac, a dollár a fizetőeszköz mindenhol, és az EU-ban azért ez még nincsen így, és nem lehet, hogy egyszerűen csak arra lenne szükség, hogy erre összpontosítsunk. Köszönöm Kofot úr az SND részéről. Köszönöm szépen. Nagyon jó volt ez a prezentáció, és fontos gondolatokra világított rá. Utalt például arra az ötös pontban, hogy szükséges lenne az, hogy Európa jobban beilleszkedjen a globális láncolatba, gazdasági láncolatba, én szerintem, hogyha Michael Porter teóriáira gondolunk, akkor ez valóban tényleg fontosnak gondolom én is. Aztán volt itt egy másik gondolat, a magas munkanélküliségi ráta, és az, hogy Európában szakképzett munkaerőre van szükség, szakképzésre, fiatalok, illetve felnőtt képzésre, és olyan tudás átadására, amely hasznosítható a munkaerőpiacon. Talán erről van szó, hiszen azért vannak lehetőségek arra is, hogy jobban jobb, nagyobb együttműködést valósítsuk meg az oktatási intézmények között, a szakképzési intézmények között, vagy az élethosszon áttartó tanulási intézmények között. Köszönöm, Pál Grobárcsek úr következik az ICR részéről. Öné a szó anyanyelvemen fogok beszélni. Ez a prezentáció nagyon érdekes volt, köszönjük szépen, és nagyon jó az, hogy vitát folytathatunk erről a kérdéskörről. Ahogyan az európai és az Egyesült Államokbeli versenyre összpontosítunk, ezen belül oda kellene figyelni arra, hogy a kutatást hogyan is ösztönözzük, ugyanis ez a belső versenyképességünket befolyásolja. Európán belül az ipar versenyképességét, már pedig ez konkrétan a politikáktól függ amelyeket európai szinten próbálunk bevezetni. A közös agrárpolitika létezik már, a közös halászati politika szintén, az energiapolitikában is megpróbáltunk tenni lépéseket, azonban más politikák területén hiányzik ez az egységes kép. Például gondolok a tengeri gazdaságra, amelyet tulajdonképpen nagyon sok országban gyakorlatilag megszüntettek, nem is létezik már. És ez szerintem az Európai Unió számára egy kulcsfontosságú probléma ugyanis az Európai Unió egyes részei, főként Közép-Kelet-Európa elveszíti ipari alapját, és az Európai Unió más részeibe költözik ez az ipar. Teljes iparágak tűnnek el, és emiatt hatalmas migrációs hullámokat is tapasztalhatunk, mert az emberek munka után munkát keresnek. A kutatással kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy fontos látni azt, hogy az Európai Unió bizonyos részeiből más területeire öm, csoportosítják át az ipart, főként a nehéz iparra gondolok, amely az EU-n kívüli területekre, például Kínába ö, megy. Köszönöm szépen, még egyszer köszönöm. És most pedig az Alde nevében a következő felszólaló. Én azt hiszem, hogy itt másnak kellett volna az Alde nevében felszólalnia, én csak kértem a szót a vita ö, során, úgyhogy majd visszatérünk rám. Rendben. Akkor a hölgy. Hölgyi szó. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm ezt a rendkívül jó prezentációt. Két kérdésem lenne. Az első szintén az Egyesült Államokra vonatkozik. Én is szerettem volna az összehasonlítással kapcsolatban kérdéseket feltenni. Az Egyesült Államok olyan politikákat folytatott, amelyek nagyon sikeresek voltak az visszaiparosítás területén, tehát az Ázsiából az ipar visszaköltöztetésével kapcsolatban az, Euró, a, az Egyesült Államok területére. Nem tudom, hogy Európában teszünk-e valamit ezen a téren. A másik kérdés pedig az új iparágakra vonatkozik. Ezeket próbáljuk ugye előmozdítani, a high-techre gondolok, a tiszta gazdaságra, innovációra, stb. De a probléma az az, hogy azok a munkanélküliek, akiknek munkára lenne szükségük, nincsenek megfelelőképpen kiképezve, ezeknek az iparágaknak a szükségleteit nem ismerik. Tehát mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ezt a rést betöltsük, és hogyan lehetne összekapcsolni az újfajta munkahelyek, illetve a képzés területeit. Köszönöm szépen! Elnézést a rossz kiejtésemért. Van Witzen a neve? Jól mondtam? Vagy rosszul? Jó, rendben van, ez így jó. Köszönöm. Akkor ennyit az ALDE részéről, és most következik a GUE. Szilikokis úr. Nincs itt. Vagy helyette Ernst asszony fog beszélni. Ja, haben erstmal kurz itt koordináltunk magunk között, nem én vagyok a koordinátor, és közben megérkezett a koordinátorunk, ezért egyeztettünk. Következő kérdést szeretném feltenni. Az IKT témáról elég sok mindent elmondott, fejleszteni kell az infrastruktúrát, stb. Azt gondolom, hogy nagy lehetőségeink vannak arra, hogy ezen a területen munkahelyeket teremtsünk. Önnél azt szeretném megtudni, hogy a következő években a véleménye szerint milyen konkrét intézkedéseket kellene tenni. Tehát ez volt az első pont, az IKT. A második. Nagy problémánk van a képesítések határon átnyúló kölcsönös elismerésével. Miért tart ez olyan sokáig? Hol van az igazi probléma? A tagállamok miatt van ez így? Már otthon az én régióban is sokat vitatkoztunk erről, és mindig ugyanaz a probléma, még mindig eh, nem, eh, került, nem sikerült megoldani éveken át ugyanazt a problémát. Nagyon nagyok a termelékenységbeli különbségek, már szinte nem is beszéltünk iparról az Európában. Nagyon nagyok a különbségek a szegény és a gazdag, fejlett és kevésbé fejlett iparágak között. Aztán ott vannak a válság által sújtott, különösen sújtott országok, Görögország, Ciprus. Hogyan, hon lehetne elkezdeni, hogy ott is egy nagy impulzusokat adjunk az iparosításhoz, ott, ahol a legjobban rászorulnak és a legszegényebb országban, Romániában, Bulgáriában van egy stratégia ezekre az országokra. Tehát egyrészt a pénzügyi válság által sújtott országokra vonatkozóan, és a nagyon szegény országokkal kapcsolatban, mint Románia és Bulgária van egy stratégiájuk. Az EFDD képviseletében Borelli úré a szó. Köszönöm szépen. Az európai ipar felélénkítését nem lehet külön választani az Európai Unióban uralkodó különböző fajta adórendszerektől. Például Olaszországban egész egyszerűen nem tudnak növekedni a vállalkozások, mert megfolytja őket az adórendszer. És nincsenek megfelelő szolgáltatások sem nem csak az állampolgárok, hanem a vállalkozások megsegítésére sem. Éppen ezért talán jó lenne azon elgondolkozni, hogy hogyan tudnánk összhangba állítani a különböző tagállamokba uralkodó adórendszereket, adónyomást. Fontos a, techniká, a technológiába, illetve az innovációba befektetni, és a az oktatásba, képzésbe, de azért a kis és középvállalkozásoknak nagyon kevés pénzük van erre, hiszen a piac egyre versenyképesebb, és egyre kevesebb mars marad, egyre rosszabbul állnak a kisvállalkozások. A finanszírozások és a befektetések adómentesítése lenne fontos feladat, és a bürokratikus terhek csökkentése, illetve a finanszírozási láncolatok megkönnyítése. A kis és középvállalkozásokat jól ismerem, magam is ebben, ezen, ebben a szektorban dolgozom, de sosem ismertem, mielőtt európai parlamenti képviselő lettem volna a szükséges eszközöket. To, to comment and to answer the questions, madam. Thank you. I'll try to do my best. If I have... Köszönöm szépen. Ha Tudnék minden kérdésre válaszolni, akkor valószínűleg nem itt ülnék, hanem valami sokkal magasabb pozícióban, de azért megpróbálom a tőlem telhető legtöbbet megtenni. Az első kérdés az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti növekedésbeli különbségekre vonatkozott, és hogy mi állhat ennek a hátterében, mire kellene jogalkotási szempontból odafigyelni. Én azt hiszem, hogy itt már elhangzottak egyébként azok a hozzávalók, amelyekre szükség lenne. Itt nincsen egy egységes probléma, hanem több részre bontható, vagy többféle problémáról beszélhetünk. A kockázati tőke az egyik ilyen, amely az Egyesült Államokban sokkal fejlettebb, és ez Európában mindig is fontos kérdés volt, mert nagyon kevés az Egyesült Államokhoz képest az Európai Unióban a rendelkezésre álló a kockázati tőke és ráadásul még csökkent is az utóbbi időben, és még azt is láthattuk, hogy Európában nem emlékszem a pontos arányokra, de mondjuk 10 és 20 százalék közöttire tehető volt a közpénzekből finanszírozott részére, és most majdnem 50 százalék ez az arány, mert egyszerűen eltűnt a privát szférának a hozzájárulása. Tehát ez például egy fontos mutató a helyzettel kapcsolatban. A pénzügyi piacoknak nem vagyok szakértője, de az biztos, hogy azért meg kell vizsgálni a tőke költségek kérdését is. Adó. Valóban vannak különbségek az adórendszerek között. Az Európai Unióban a tagállamok döntik el saját adórendszerüket, és ezért igazából mi nem is foglalkoztunk ezzel a kérdéskörrel a mi jelentésünkben hogyha a parlament Európai Uniós szintre szeretné emelni az adók kérdését, az egy másik kérdés, az egy másik dolog, de egyelőre tagállami hatáskörben van ez a funkció. Aztán ugye az egységes piac valóban tényleg nagyon fontos. Önik is elmondták, az Európai Unió nem valós egységes piac még. Hatalmas problémák vannak az európai egységes piacval kapcsolatban, és azt hiszem ez az a terület, amelyre leginkább oda kell figyelnünk európai intézményekként, mert ezzel sokkal több lehetőséget fogunk teremteni a határokon átnyúló kereskedelem számára. Koful úr a globális érték láncolatokkal kapcsolatban feltett egy kérdést. Igen, vannak itt már kezdeményezéseink, nem akarjuk de az biztos, hogy először is arra van szükség, hogy jobban lássuk a helyzetet, több információval rendelkezünk, pontosan milyen mire van szükség. Tehát ehhez statisztikákat kellene végeznünk, és mélyebben megvizsgálnunk a helyzetet, megkérdeznünk az iparágat, hogy milyen szükségleteik vannak, és azután pedig valóban meg kell valósítani a közintézmények és az ipar közötti mélyebb együttműködést, Például a vegyipar területén történtek már ilyen lépések, és ez talán más ipari ágazatokban is jó példaként szolgálhat. Kovalcsek úr feltett egy kérdést, azzal kapcsolatban, hogy a kelet-európai országokban mennyire megváltozott az ipari helyzet, tehát az ipart leépítették, és más Euró- Európa más területeire költöztették, vagy akár Európán kívülre. Nos, hát mi nagyon jó példákat tudunk Szlovákiával kapcsolatban megemlíteni a jelentésben is, hogy hogyan lehetne Szlovákiát jobban beépíteni az európai értékláncolatba, És az biztos, hogy mindez nagyon sok befektetést is vonz, például Kelet-Németországban, ahol új gyárakat építettek. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy Európából kifelé irány, iránylik a, az ipar, hanem ez fordítva is megvalósul azért. Tehát Kelet-Európába is áttelepülnek bizonyos cégek, erről részletesen olvashat egyébként a jelentésünkben. Ön feltett egy kérdést a oktatással, képzéssel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy Kínában nagyon magasak váltak a munkaerő árak, és a minőség biztosítása, minőség ellenőrzés kérdése nagy problémát jelenthet. Tehát onnan gyakorlatilag vissza is települnek bizonyos cégek Európába, vagy akár az Egyesült Államokba. Ennyit a szaktudásról. Erről már egyébként tettem említést, hogy például a vegyiparban megpróbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy először kiderítsék azt, hogy mire is van szükségük, milyen szaktudásra van szükségük. Mert így lehet ezeket az iparágakat megőrizni Európa területén. Kölcsönös elismerés, a tagállamoknak kellene feltenni talán ezt a kérdést. Az európai intézmények nyilvánvalóan szeretnének további egységesítést, de hát itt egyelőre a tagállamok kezében van az egymás kölcsönös elismerésének kérdése, a szolgáltatások területén épp úgy, mint az oktatásban, mert ez bizony az egységes piac megvalósulása előtt hatalmas akadályt jelent. Európai szinten ezt még nem tudták megvalósítani, mert nagyon sok a tagállami akadály. Borelli úr, ön megint csak ugye a az adók problémájáról beszél, hát ez egy tagállami probléma, amennyiben a parlament szeretne foglalkozni ezzel, hát ez hatalmas változásokhoz vezethet Európai Uniós szinten, de igaza van, tényleg alapfeltétele a főként a KKV-k számára az egységes piac megvalósulásának. Egyes tagállamokban sokkal magasabb az adónyomás, mint más tagállamokban, és ez ugyanúgy igaz a bürokráciára is. Úgyhogy bizonyos országokban a cégek sokat küzdködnek, máshol kevesebbet. Az Európai European Enterprise Network ez egy hatalmas hálózat, nagyon sok tagja, helyi kereskedelmi kamara, úgyhogy talán arra lenne szükség, hogy ezt jobban megismertessük, kampányokat, figyelemfelkeltő kampányokat végezünk mindezzel kapcsolatban. Következő kérdéskör következik. Igen, tessék. Elnézést. Egy kérdésre nem válaszolt, ami pedig fontos volt számomra. A válság által különösen sújtott országokban, Görögországban, Ciprusban milyen segítséget tudnánk adni az ipar fejlődéséhez? Ez a tanulmánytól független kérdés, de nagyon lényeges, hogyha Európa újraiparosításáról beszélünk. Köszönöm az előadónk majd a második körben válaszolja meg ezt a kérdést is. Most tizen vannak a listámon, tizen szeretnének kérdéseket feltenni. Kérem, hogy egy percben tegyenek fel kérdéseket, ne megállapításokat tegyenek, hanem kérdéseket. Kalúr. Köszönöm, elnök úr. Nem kis csekély jelentőségű kérdésről van szó, és mi legalábbis megpróbálunk valami választ adni. Én az oktatás területével kezdeném. Tudósok, doktoranduszok is foglalkoztak nálunk is behatóan ezzel a kérdéssel. Ugyanis ezt nekünk kell megoldani Európában, és azt hiszem, hogy nem szabad hagynunk, hogy ez a probléma megoldatlan maradjon. Köszönöm szépen, Del Cassillo, asszony. Köszönöm, elnök úr nagyon átfogó tanulmányt mutatott be a hölgy, és van egy-két pont, amihez szeretnék kapcsolódni. Ott kezdeném, hogy mi is a helyzet a piacokon, elsősorban az egységes belső piacon, hiszen ez a döntő, ez a meghatározó tényező, hiszen itt a méretgazdaság előnyeit is ki lehet használni. De én itt egy kettős problémát látok. Egyrészt az egységes belső piacon nagyon sok a bürokratikus probléma, az európai iparnak az európai jogszabályok alapján kell eljárni, de azután itt van az európai jogszabályok nemzeti átültetésének a problémája, és jogtechnikailag nagyon széttöredezett Európa. Sokszor azt halljuk, hogy az eddigi jogszabályokat kell először is jobban, korrektebbül alkalmazni, mielőtt új jogszabályokat alkotunk. Itt van például a szellemi tulajdonjogok kérdése, ami nagyon sok problémát vett fel, és sokszor akadályozza egyes ágazatok fejlődését, mert nagyon eltérő a jogi helyzet. Itt tehát egyfajta újra újrakalibrálásra lenne eh, szükség, eh, és meg kellene ritkítani a fölösleges jogszabályokat. Kalics úr. Köszönöm szépen a magyarázatot. Kicsit meglepett eh, az, hogy a jobb jogalkotás a betelegítés kérdésére ki tért. Azt hiszem, nyugodtan elmondhatjuk, hogy eh, nem mindig készülnek jó, okos, intelligens jogszabályok, amelyek eh, eh, abból indulnak ki, hogy mit akarunk szabályozni, és ezt jobban kellene megtenni, magasabb minőséggel. A tanács nem készít hatástanulmányokat, és azt hiszem, hogy az Európai Parlament is javíthatna a munkájának a minőségén. Ön helyesen kihangsúlyozta a vállalkozások fontosságát, azt hiszem, hogy ezzel többet kellene foglalkoznunk. A vállalkozóink, a vállalataink ugyanis nem tudnak sok esetben fejlődni. És végül beszélt a protekcionizmus problémáról is, de van egy belső protekcionizmus, és ha ezen segítünk, akkor jobban tudna működni a belső piac. Sok akadály van, ezeket levontottuk szisztematikusan, talán jogszabály tekintetében, de a valóságban, a gyakorlatban azért még nagyon sok az akadály. Rajlóra következő hozzászóló. Hát először is ez a vita is rávilágít arra, hogy erről a kérdésről még részletesebben kell vitáznunk, hiszen sokszor nagyon felületesek a megállapítások. Második dolog. A hölgytől két dologra szeretnék rákérdezni. Az energiaköltség az iparnak csak egy tényezője. Most ez mit, milyennek, ennek milyen következményei vannak, hogy például a, a fracking, a e, hidraulikus repesztéses technológia mellett döntünk, akkor ez megkérdőjelez más e, energetikai ágazatokat, akkor új rendszerekre van szükség. Vagy még egy dolog, amikor ön azt mondja, hogy túl, gyakran túl bonyolult a szabályozó rendszer, ez e, persze, ez e, nagyon érdekes, sikeres, és ha kevesebb új, kevesebb új jogszabály születik, akkor ugye először a meglévő, már érvényes jogszabályokat kell jobban végrehajtani. Hogyha valamennyien ezt így látjuk, akkor ebből következmények adódnak, és akkor a jövőben ezek alapján kell a terveinket készíteni. Henkel úr, szeretnék rávilágítani arra, hogy nem csak az a jó, ha magunkat másokkal hasonlítjuk össze, hanem önmagunkat, az eurozónán belüli országokat egymással is össze kell hasonlítani. És ez teljesen világos, hogy az ipar eltűnése, visszafejlődése az eurozóna déli országait érinti, és például az én hazámat nem. A kérdés az, egyetértem például a francia kormányal, akik azt mondják, hogy az euró túl erős valuta például Franciaország számára, és talán Olaszország és más déli államok számára is, és túl gyenge például Németország számára. Köszönöm. Backa képviselőasszony. Köszönöm, elnök úr nagyra tartom ez értékes elemzését, amiben rávilágított az ipari technológiai fejlődés hiányosságaira. De nem jött el az ideje annak, hogy most már azzal foglalkozunk, hogyan lehetne ösztönözni az innovációt. Olyan ajánlásokra lenne szükség, amelyek rávilágítanak arra, hogy fiskális intézkedésekre is szükség van, fiskális ösztönzőkre, amelyek azt eredményezik, hogy a tudományos kutatás, az alkalmazott kutatás iránt jobban kezdenek fognak érdeklődni a vállalatok. Világosra vált, hogy például a pályázat pályázatok során meg kellene vizsgálni egy adott pályázatban, hogy a cég milyen innovációs szinten áll a K plusz F kiadásokat növelni kellene, és például eldönthetnénk, hogy a 3%-os GDP arányos hiány korlátozás alól vegyük ki a K plusz F kiadásokat, tehát ez ne számítson bele a deficitbe. Köszönöm szépen! mindig is arról szeretünk vitatkozni, ami, ami már adott, és nem arról, ami a jövő, amit szeretnénk megvalósítani. Itt mindig ez a fak, az X-faktor lényeges a politikusok számára. A következő évekre előre tekintve hogyan tudjuk megkönnyíteni a új munkahelyek létrejöttét a jövőben, a növekedésre, hogyan tudjuk elősegíteni. Tehát a jövőről kellene beszélnünk, és nem arról, ami már úgy is létezik, hogy azt hogyan erősítsük. A következő évtizedekben vissza meg kellene, újra kellene teremteni Európa vezető szerepét, amelyel rendelkezett korábban korábban, de amely sok területen visszaesett. E, Európa és a világ más részei törtek előre, tehát vissza kellene szereznünk a vezető pozíciónkat. Milyen reformokra lenne szükség ahhoz, hogy új iparágak növekedésnek indulhassanak a következő évtizedekben? Köszönöm szépen. Tojászony. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy olyan kérdést szeretnék felvetni, amely nekem nagyon fontosnak tűnik. A források kérdése, hitelekhez való hozzáférés. Bizonyos országok különösen nehéz, kritikus helyzetben vannak, Spanyolország és Olaszország mindenek előtt. Itt a banki hitelekről beszélek, és emellett a közpénzekről is. Az USA-ban a konjunktúra gyors beindulása arra is vezethető vissza, hogy az állam nagyon sokat investált kutatásba, technológiába, tehát állami beruházások voltak környezetvédelembe, biztonságba. Európa mit tehetne valami hasonlót? Nem olvastam erre vonatkozó jelentéseket. Említett példákat, de ezt bővíteni kellene, mert ez nagyon fontos kérdés. Hogyha pénzügy szűke idején, akkor multiplikátor hatást kell elérni, emelő hatást, különösen a magán tőke bevonását kellene erősíteni. Milyen ajánlásokat tudna ön itt tenni ezzel kapcsolatban? Köszönöm, lengyel kollega. Amikor az iparról beszélünk, akkor mindenek előtt különbséget kell tennünk a nagyipar, tehát nagy hálózatok alapján működő nagyipar, e, amely például szabadalmakkal is dolgozik, illetve másik oldalon a helyi kisipar között. És ez a kisipar igazából még nem kapcsolódott be a nemzetközi hálózatokba. És az ilyen kisipar nem fér hozzá a pénzügyi forrásokhoz sem. Sok szabadalmuk van, de a helyi hagyományok alapján, helyi ipari, kézműves hagyományok, piacok alapján. Ez szerintem ez egy nagyon nagy hiányosság az Európai Unióban. Köszönöm. Köszönöm, Hölgyeim és Uraim, elnök úr! Én is szeretném megköszönni az előadónak a beszámolót. Áttekintést kaptunk a jelenlegi helyzetről, egy 86-os tanulmányra szeretnék visszautalni, amelyben az szerepelt, hogy Spanyolországban a munkahelyek 65%-át eh, eh, a KKV-k adják, tehát az értékteremtés 65%-a a KKV szférából jön. Most Európában visszaesett a növekedés, különösen igaz ez Spanyolországra, és ez annak tudható be, hogy nem jutnak hozzá a KKV-k eh, friss pénzhez, kölcsönökhöz. És Spanyolországban ugye volt egy nagy bankmentés akció, és ez 37%-a nőtt a bruttó nemzeti jövedelem, és ennek hatására sikerült több forrás biztosítani a KKV-k számára. Mit tudunk tenni a további növekedés érdekében? Állami beavatkozást lehetségesnek tart, vagy állami beavatkozással kellene talán kiegészíteni a magánszektort, ami nem tesz eleget a növekedés érdekében. Köszönöm, Helman úr! Az energiárakról is szó volt, és a reshoringról, tehát hogy visszatérnek mondjuk Ázsiából vállalatok e- Amerikába. Lehet, hogy mi lemaradtunk a kulcsfontosságú elemről. Ez az volt, hogy a reshoring Amerikában nagyon gyorsan következett be, ugyanis Amerikában nagyon vers és versenyképesek, alacsonyak az energiárak. Európában viszont nagyon lassan zajlik a reshoring, mert önkéntesen azt választottuk politikának, hogy nagyon magasak az energiaárak, és ezzel alástuk a versenyképességünket. Nem ez a, újra ez a régi történet bukkant fel, új politikára van szükség, és a korábbi helytelen politikát korrigálni kellene. Köszönöm szépen, kedves kollégák! ahogyan látják, rendkívül érdekes ez a kérdéskör. Azt javaslom, hogy halasszuk el a szavazást 15 perccel, mert még hat kollega került fel a hozzászólók listájára, és még szeretnénk, hogyha az előadónk megválaszolná a kérdéseket. Ha tehát egyetértenek, akkor a szavazást 15 perccel később fogjuk elkezdeni, mert rendkívül érdekes ez a vita, nagyon izgalmas kérdést vitatunk most éppen meg. Turmes úr a zöldek nevében még megkapja a szót, és utána Rübig úr, Rübig úr ügyrendi hozzászállás. csak azt szerettem volna kérni, hogy mégis azért tízkor szavazzunk, és majd a szavazás után folytassuk a vitát. Szerintem ez lenne a legegyszerűbb megoldás. Nem probléma, nem probléma, probléma ha most szavaznánk, és utána folytatódna a vita. Hát erről majd dönthetünk, de jó, hát egyet tudok ezzel a javaslattal is érteni, de ne feledkezzünk meg arról, hogy időnként az előadóink is időhiányban szenvednek, és hát mégis, hogyha most jobban szeretnénk azt, hogy most szavazzunk, és utána folytassuk a vitát, hát rendben van. A koordinátorok ülésén fogjuk majd eldönteni, hogy ha ilyen problémák merülnek fel, azokat hogyan oldjuk meg. Ma azt mondom, hogy akkor jó, szavazzunk most 10 órakor, mert sok kollega talán csak 20-25 percig ér rá, és rendkívül fontos, hogy itt legyenek a szavazáson. Azután majd a koordinátorok ülésén megbeszéljük, hogy ilyen problémákat hogyan tudunk kezelni. Az előadónk itt tud maradni velünk, talán közben elmehet teázni, még több teát ihat, amíg mi szavazunk. Most pedig akkor szavazzunk.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 Eh, Elnök úr, Boni úr kép, képviseli Lewandowski urat az a frakciójában. Akkor elkezdhetjük a szavazást. Az első kérdés az Európai Unió általános költségvetése 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan összes szakasz. Kedves kollégák, hogyha valaki szeretne hozzászólni, vagy egy megjegyzést tenni, a, e, miután elektronikusan szavazunk, e, itt kell, hogy legyen önökkel a szavazókártya, ugyanis időnként ellenőrizzük e, az eredményeket, és az utolsó végső szavazás, a végszavazás mindig elektronikus. Úgyhogy ezt kérem, hogy jegyezzék meg a jövőre nézve is fontos. Akkor térjünk rá a szavazásra. Látják, a módosítókat, hosszú lista. Én csak a két utolsó számot fogom felolvasni, tehát például ahelyett, hogy 5906, csak 06-ot fogok mondani, tehát a négy számjegyből csak a második kettőt mondom. A 0001 nél is csak az utolsó kettőt tudom, fogom mondani, hiszen erről könnyen felismerhető, hogy melyik módosítóról van szó, és így gyorsabban haladunk és szavazunk ugye igen, nemmel, vagy lehet tartózkodni is, nagyon egyszerűek itt a szavazás szabályai. Akkor is kezdjük a 06-os módosítóval. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 0-0, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 0-1 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 99 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Rübig úr visszavonta a 16-os, most következzék a 94-es Tajani úr módosító indítványa. Mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 0-0 részenkénti szavazás, első részről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következik a 95-ös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 01, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 60-as. Erről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 02 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 07 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 92 megegyez, cikk. Elnézést, először még a 03-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 09 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Rübig úr és Buszek közös módosítójáról együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 05 Buzek módosítója. Tajani visszavonta a módosító indítványát. Ugye? Elnézést, ezt mondtam el az előbb. Most a 05-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 97-es mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, most a következő, következők a 07-es. Harminchét mellette, 16-an szavaztak mellette. Világos az eredmény, világosan elfogadtuk. 0718 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 08 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 09 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tízes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tizenegy mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tizenhárom mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tizennégy mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 15 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 08 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 06 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 07 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 18 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Együtt 1-9 és 0-2 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 0-2 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 2-1 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 2-2 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 2-3 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 2-4 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 25 és 21 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 2622 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 27 és 23 együtt mellette ellene tartózkodók elfogadva. 28 és 24 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 2.9 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 3.0 és 2.5 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 3.1 és 3.6 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 11 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 3-2 és 2-7 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 3-3 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 3-4 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 3-5 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 12-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 3 hat mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 3 hét mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 3 nyolc mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 5-9 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 3-9 és 2-8 együtt mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 4-0 29 együtt mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 4-1, 3-0 mell mellette ellene tartózkodók elfogadva, 4-2 és 3-1 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 4-3 és 3-2 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 4-4 és 3-3 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 4-5 és 3-4 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 4-6 és 3-5 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 4-7 és 3-6 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 4-8 és 3-7 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 4-9, 3-8 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 5039 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 98 mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. It's a 9 A 98-asról van szó. Egyel több álde szavazat érkezett a kelleténél, egyik őjüknek nem kellene szavaznia, és két, kettővel több néppárti. Te jó ég. Jó, hát akkor itt valami változtatni kell az Aldén és az, a néppárton belül. Pipi is fine too. Everything is fine. Uh, the vote is... Minden rendben van, jó, akkor lezárom a szavazást. Jó, hát láthatják az eredményt, elfogadva. 06 mellette, 06 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Well, okay. Ellenőrizzük, jó rendben, elektronikusan ellenőrizzük. The vote is open. Everybody has voted. Megnyitottam a szavazást, mindenki szavazost? Egyel több néppárti, kettővel több Szocialista szavazat, te jó ég! Önök aztán szeretnek szavazni, hát én erre nem készültem fel. Nem egyszerű, nem, nem. Jó. Egyel több SND szavazat még mindig. Minden a listámantója, asszony. Néppárt, egyel több néppárti szavazat. Okay, that's great. Now we can... Most jó, akkor lezárhatjuk, és elfogadtuk, ahogyan láthatják önök is. 51. 51-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 52 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 1-4 és 5-3 együtt, csak az 1-4-es. Egy-négy. Elnézést, mondja az elnök. Nem együtt. Nem együtt. Külön szavazunk róluk. Rosszul tájékoztattak engem, illetve rosszul írta a listámban. Egy-négy mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Öt három Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Egy öt mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Öt négy mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Öt öt mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Öt hat mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Nulla négy mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Nulla öt mellette, ellene, tartózkodók, ellenőriznünk kellene. 05, 05. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Everybody has voted. Yes, even... Mindenki szavazott, sőt, még túl sokan is szavaztak. A néppártnál még mindig egyel több van. Mindenki szavazott, túl sokan szavaztak. Most rendben van. Ellenőrizzük. Elfogadva éppen hogy, éppen hogy szoros az eredmény. 57 és 4-0 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 5-8, 4-1 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 5-9-4-2 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 6-0 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 4-3 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6-2-4-4 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6-3 4-5 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6-4 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6-5 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6-6 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6-7-4-6 együtt, mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 6-8-4-7 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 6-9-4-8 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 7-0-4-9 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 7-1 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 7-2 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 7-3 5-0 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 7-4-5-1 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 7-5 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 7-6-5-2 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 7-7-5-3 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 7-8-5-4 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 7-9 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 8-0 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 81 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 82 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 8 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 8 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 8-5 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 8-6 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 8-7 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 8-8 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 8-9 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 0-2 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 0-3 mellette ellenőrizzük a 0-2-est. Ellenőrizzük a 0-2-est, Elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Túl sokan szavaztak az SND-nél. 02-es. A 02-esről szavazunk, most rendben van, ellenőrizzük. Mi az eredmény, elfogadtuk. 03. Mellette. Ellene. Tartózkodók, ellenőrizzük. Ellenesen szavazunk ismét. Megnyitom a szavazást. The vote is well, EPP. Kedves kollégák a néppártnál nagyon-nagyon lelkesen szavaznak. Most már jobb. 9-0 mellette. Technikai probléma lépett fel.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 33-an mellette szavaztak, 25-en ellene, és ketten tartózkodtak. A mi képernyőnkön látszik, az önökén nem, nem tudjuk miért. De a kis képernyőkön, a kis képernyőjükön látható, a nagy képernyőn nem, de a kicsin igen. Jó, világos a helyzet. 9-0. A következő. Mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 9.1. mellette ellene tartózkodok elfogadva. 9.3. mellette ellene tartózkodok elfogadva. 9.2.7.5. mellette ellene tartózkodok elfogadva. 9.3.5.8. mellette ellene tartózkodok elfogadva. A zárószavazás következik, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. A néppártnál Hárommal több szavazat van. Egyre több szavazat van az néppártnál, egyre többen szavaznak, most már csökkennie kellene. Még egyel több van. Rendben van. Mi az eredmény? 45-en szavaztak mellette, 5-en ellene, 11-en tartózkodtak. Akkor lezártuk ezt a kisebb bonyolult szavazást, most pedig egy nagyon rövid szavazás következik. a második a listán az elektronikus hírközlés egységes európai piaca. Engedjék meg, hogy tájékoztassam önöket egy nagyon fontos dologról. Elmondanám, hogy miért olyan fontos ez a szavazás. A of a többségnek meg kell szavaznia a mandátumot. Ugyanis ezzel tud a tárgyaló csapat munkába kezdeni. Tehát 33 ö, szavazatra van szükségünk, elektronikusan fogunk szavazni. 33 szavazatra van szükség, bocsánat, 34-re, tehát ahhoz, hogy többségünk meglegyen, ugyanis 67-en vagyunk itt ebben a szakbizottságban. Úgyhogy a 34 az elég. Természetesen meg kell várnunk még, hogy a tanács milyen álláspontot képvisel majd, és mandátumra is szükségünk van, de a parlament részéről a tárgyalási csapat mandátumához szükségünk van erre a szavazásra. A korábbi öt éves ciklus alapján áprilisban, 2014-ben elfogadtunk egy első olvasatbeli álláspontot. És a mi szakbizottságunk döntése akkor az volt, illetve hogy a mostani itre nek az volt a véleménye. Hat héttel ezelőtt, tehát júliusban úgy döntöttünk, hogy összhangban a 229-es cikkkel támogatjuk az első olvasatbeli álláspontot, tehát a korábbi parlamenti álláspontot támogatjuk. Ezt önök döntötték el ugyanakkor. Del Castillo asszony jelentéstevői megbízatását megerősítettük. Korábban is ő volt a jelentéstevő ebben a témában. Tehát most a mandátumról fogunk szavazni, jelentéstevő elnök, jelentéstevők és esetleg még további személyek az 54-es cikk alapján fogják alkotni a tárgyaló csapatot, tehát nem egy nagy számú csapatról van szó. Arra is szeretnék emlékeztetni, ez szintén rendkívül fontos, hogy az olasz elnökség prioritásként kezeli ezt a fájlt, és minél hamarabb szeretné ezt a kérdést dűlőre vinni. Tehát nekünk felkészülten kell várnunk a tárgyalási fordulót, mi készen is állunk, és hogyha most a mandátumot megszavazzuk, illetve a mi tárgyaló csapatunk összetételét néhány másodpercen belül meg fogjuk szavazni, akkor készen állunk és felkészültnek tekinthetjük magunkat. Én úgy értelmezem, hogy világos a helyzet, tehát akkor most szavazhatunk. Megnyitom a szavazást. 55 támogatónk van, ketten nem támogatják ezt, és négyen tartózkodtak. Úgyhogy folytatjuk akkor a vitánkat. További két példányra van szükségünk Nagyon örülök annak, hogy itt lehettem, ön mellett ülhettem, és közös témában ezt még cserélhettünk. Akinek el kell mennie, sürgős teendője van, az menjen ki minél hamarabb. Akit viszont érdekel a vita folytatása, az kérem, hogy maradjon bent, tehát ezt a cserét minél hamarabb bonyolítsuk le.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 Kérem, hogy mindenki üljön vissza a helyére. Úgy látom, hogy nagyon örül mindenki a mandátumnak. Turmes úr szeretne néhány szót szólni a zöldek nevében. Egy kérdést szerettem volna felvetni. Igaz-e az, hogy azon államokban, mint például Dánia, ahol igen magasak az energia árak, ebből a tényből adódóan, főként az elektromos áram nagyon drága, ennek pozitív mellékhatása az, hogy az ipar hatékonyabban működik. Minden statisztika legalábbis ezt mutatja. Ez egy érdekes kombinációja a tényeknek, tehát igazi belső vagy belsővé tett externáliák és a válság hatásának keveredéséből a hatékonyság jön ki. Tehát érdekes ez, hogy hatékonyabb az ipar, itt, ebben az államban, ahol drága az energiaár, mint ott, ahol egyébként mesterségesen megpróbálják alacsonyan tartani az energiaárakat. Butikofer úr következik. Köszönöm szépen. Egy aspektusára szeretnék kitérni ennek a tanulmánynak. A finanszírozáshoz való hozzájutásra gondolok. A KKV-k tapasztalata azt mutatja, hogy ez egy hatalmas probléma, azon felül talán a második legnagyobb probléma, hogy hogyan találjanak ügyfeleket. Nos, hát ez egy hatalmas probléma, ahogyan említettem, éppen ezért egy kicsikét ö, aggaszt az, hogy nincsenek igazán javaslatok az asztalon, még a tanulmányban sem olvashatunk semmi érdemét arra vonatkozólag, hogy hogyan lehetne megváltoztatni ezt a helyzetet. Pedig ez a szakbizottság két javaslatot is elutasított, pedig az innovációt támogató javaslatok voltak a KKV-k számára. Én azt hiszem, hogy Ugye itt a biztonságra is nagyon sok utalás történt, de ő nem, nem beszélt arról, hogy a regionális alapokat hogyan lehet ezt bevetni, vagy hogyan néznek ki a kivételek rendszerei, a mechanizmusok, vagy a crowdfunding. Tehát nagyon sok gondolat szerintem hiányzik innen. A KKV-k regionális kötvénypiacon való támogatása. Szerintem nem túl ambiciózus ez az anyag, ugyanis nem oldja meg a nagy problémákat. Köszönöm, Grosztet asszony! Nagyon röviden fogok hozzászólni. Szilvesztra asszony a feltételeket már felvázolta, a élénkítés, ipar élénkítés területére, a versenyképességre vonatkozólag, és így tovább. Egy kérdésem lenne. Melyek azok az intézkedések, amelyekre szükség lenne az egész folyamat során, európai döntéshozatali folyamat során, annak érdekében, hogy az ipar versenyképességét növeljük. Hiszen beszéltünk arra, hogy miről, mire is van szükség az ipar növekedési pályára állításához, de nem beszéltünk arról, hogy hogyan néz ki az európai döntéshozatali folyamat ebből a szempontból, mi az, ami nagyon sürgős lenne, minél hamarabb szükség lenne rá európai jogalkotási szempontból. Köszönöm. Szilikokis úr. Köszönöm. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy a reálgazdasághoz vissza kell térni, ugyanis csak így lehet munkahelyeket teremteni, és arra is szükség van, hogy az Európai Unió tagállamai a gazdaság élénkítése és a gazdasági növekedés pályájára lépjenek ismét. De nem láttam, hogy konkrétan mit teszünk, főként a déli államok számára, hiszen ott hatalmas ipari leépítések történtek, pedig támogatásra lenne szükség, épp úgy, mint a banki szektor, vagy a hitelágazat szektor, támogatása területén. Tehát itt szerintem egy olyan politikára van szükség, amely sokkal pontosabban meghatározza, hogy mire van szükség. Kíváncsi vagyok az ön véleményére, hogyan lehetne a KKV-kat támogatni Európa déli részén. Második kérdés, 2012-ben megkezdődött egy vita az Európai Bizottság és a Tanács keretein belül az állami támogatások kapcsán, és az is igaz, hogy az Európai Unió annak érdekében, hogy sokkal versenyképesebb legyen, és sikeresebb legyen, arra van szükség, hogy a tagállami állami támogatásokat másként kezeljük. Randorf úr. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy a legutóbbi időszakban az európai ipar stabilitása szempontjából a legsürgősebb az, hogy az ukrán válságot megoldjuk, ugyanis az ukrán nemzeti bank összeomlása is fenyeget, már pedig ez csak úgy lehet megakadályozni, hogyha ö, teszünk valamit külpolitikai szinten. A második kérdés az energia válság Ukrajnában. Ugyanis 40 nap alatt, 40 nap múlva már nagyon kevés lesz a gáz Ukrajnában, úgyhogy innentől kezdve az elektromos áram a lakosság és az ipar számára is veszélybe kerül. Márpedig én attól félek, hogy nem igazán lehet mit tenni. Az emberek majd zsírt fognak égetni, vagy állati fekáliát, vagy elmennek az erdőbe fát vágni. Tehát nagyon nehéz helyzet alakulhat ki, és ez hozzájárulhat az ukrán háború kimeneteléhez is, és egyébként ez hosszú távon a mi stabilitásunkat is, és gazdaságunk stabilitását veszélyezteti. Köszönöm szépen, Piper úr! Köszönöm szépen, elnök úr. Sok jó gondolatot tartalmaz a tanulmány. Én szeretnék kitérni még egyszer arra, amit Bütikófer kollega is az előbb megemlített. Hogyha ilyen nagy hangsúlyt adnak a zöldek a strukturális alapoknak, amely állítólag nem szerepel a tanulmányban, erre a következőt tudom mondani. E, például egy Dél-Európának fizetett e, az ipart e, vagy váltok telepítését támogató támogatás, ez egy egyszeri kifizetés. De az a vállalat, aki oda települt, annak következő 10-20 évben is támogatásra van szüksége. Tehát sokkal fontosabb az energetikai infrastruktúra, a képzés, a piacok, sokkal fontosabb a közlekedés, infrastruktúra. Nagyon sok jó gondolatot tartalmaz a tanulmány az infrastruktúrával kapcsolatban. És feltűnt azonban még valami, a beruházásokat nem fair módon kezeljük. Hogyha Dél-Európában mondjuk ugyanaz a kiváló gondolatom támad, mint Németországban vagy Lengyelországban, akkor Dél-Európában a hitel költsége majdnem kétszeresen annak, mint a másik két országban, ahhoz, hogy megvalósuljon ez a gondolat, az ugye hitelt kell fölvenni. És az Európai Beruházási Bank nem tud kihelyezni forrásokat a kis és közép, középvállalatokhoz az európai gazdaságban, tehát sokkal magasabb hitelköltségekkel küzdködnek a kis és középváltók. Én nem támogatási programokról beszélek, hanem a, a saját bankokon keresztüli hitelezés megkönnyítéséről, és elsősorban ezzel kellene, itt van tennivalónk, feladatunk. Köszönöm, Tajani úr. Következik Tajani úr. Én szerintem ez egy nagyon jó tanulmány. ugyanis már régóta beszélünk iparpolitikáról. A parlament már az elmúlt jogalkotási ciklusban a bizottsággal együtt sokat tett a politikai stratégia kialakítására, itt volt az Industrial Compact például, és 150 millió eurót a reálgazdaságba pumpáltunk, Tehát tulajdonképpen a kollégák által felvetett kérdésekre adott válaszok nagy része már benne van a bizottsági dokumentumban, illetve a parlament által felvetett kérdésekre adott bizottsági válaszokban. És szerintem azt kell megvalósítani, amit már eldöntöttünk. Próbáljuk meg a bizottság munkáját támogatni, hiszen a parlamenten nagyon jó együttműködést fog kialakítani a mostani Európai Bizottság, és a tanács is ugyanebbe az irányba kellene, hogy elmozduljon. A, bizot, illetve a parlamentnek központi szerepet kell adni, és ezek a fontos kérdések az új biztosok meghallgatása során is fel kell, hogy merüljenek, ugyanis fontos az új gazdaságpolitika új iparpolitika, reálgazdasági támogatás kialakítása és ennek az útnak a folytatása. Tehát szerintem az ECOFIN mellett fontos lenne a reálgazdasági tanács létrehozása is, ugyanis a versenyképességi tanács úgy tűnik, hogy sokkal alacsonyabb szinten végzi a munkáját. Pedig itt makrogazdasági politikai tervekre van szükség, tehát jó lenne, hogyha reálgazdasággal foglalkozó külön tanácsi ö, grémiumot is összehívnánk. Uh, thank you very much. Uh, I understand that uh, your... Köszönöm szépen. Az ön tapasztalata nagy ezen a területen, az Európai Bizottság kora, korábbi biztosaként. Köszönjük szépen ezeket a jövőben mutató gondolatokat. Az Európai Bizottság tapasztalata fontos itt a parlamentben is. Akkor most a felszólalók listáját lezártuk, és az ön válaszait várjuk. Annyit szeretnék még elmondani, kedves kollégák, hogy legközelebb Ferócsi biztos lesz itt, ugyanezzel a témával kapcsolatban. Tehát a az európai gazdaság versenyképessége, tehát Ferócsi úr biztosként lesz itt ezen fontos téma megvitatásában. Tehát ezt csak azért mondom, hogy még a vitát folytatjuk a következőkben is. Köszönöm, önné még a szó. Köszönöm, elnök úr. A kérdés az, hogy mit eh, tudunk eh, tenni. Ön említette, hogy a nagy növekedés felmutató eh, ágazatokat is figyelembe kell venni, és az önfoglalkoztatást, amivel tulajdonképpen elrejtik azt, hogy nagyon alacsony bérekért dolgoznak emberek, és ilyen fiktív önfoglalkoztatásra kényszerítenek sokakat, de ez nem valós foglalkoztatás. A valós foglalkoztatás kellene erősíteni azokban az ágazatokban, ahol gyors a növekedés. Azután mit lehetne az alacsony képzettségűek további képzése érdekében tenni, annak érdekében, hogy elmaradott régiókban is megvalósuljon a növekedés. És most tényleg a leges legutolsó hozzászólást hall hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, engedjék meg, hogy én is hozzászóljak ehhez a vitához. Ez egy igen gazdag vita volt, még a korábbi, illetve ennek a mandátumnak az elején. Fontos az, hogy a bizottság felállása előtt még kialakítsuk a saját álláspontunkat, a korábbi parlamenti ciklus, illetve egy bizottsági munka során Tajani úr volt az illetékes biztos, tehát ez nagyon gazdag segítséget jelent majd a mi munkánk szempontjából itt a szakbizottságban. A stratégia okos megvalósítását, tehát tovább kell támogatnunk. Most jönnek a válaszok. Okay, well, there's a lot of... Is it possible to answer in five minutes? I will, I will do my best. Uh, okay, I think I, I need to group questions. Akkor szeretném megválaszolni a kérdéseket. Emlékeztettek az előbb arra, hogy kifelejtettem egy kérdést, Dél-Európa újra iparosításával összefüggő kérdésre nem válaszoltam az első körben. Nos, ez egy nagyon nagy kérdés. Sok eszközünk már megvan, ott vannak a strukturális alapok, ez a legfontosabb eszköz, amelyel forrásokat biztosíthatunk egyes vállalati projektekhez és infrastruktúra projektekhez is. Ilyen módon tudjuk maximalizálni a tehát a struktúrális alapokból származó formás, források leghatékonyabb felhasználására kellene törekedni Dél-Európában és a válság által különösen sújtott országokban az állami támogatás kérdésköre, hát ez politikai kérdés, erre azt hiszem nekem nem kell válaszolnom. De a strukturális alapok valóban egy eszközt jelentenek, amelyekben rejlő lehetőségeket maximálisan ki kell használnunk. A better regulation, a jobb minőségi jogalkotás, elhangzott egy kérdés, hogy mik, mit teszünk eh, ezzel kapcsolatban. Cassio úr, aki feltette a kérdés közben már elment. Nos, a jobb minőségű jogalkotás valahol szerepel a tanulmányban, és nagyon sok minden történt. Ezek az erőfeszítések folytatódnak, az új jogszabályokra vonatkozóan kell, hogy hatástanulmányok készüljenek, amikben rávilágítunk, hogy ez esetleg milyen terheket ró különböző gazdasági szereplőkre. Sok administratív problémával szembesülnek a vállalatok a tagállamokban, de ezeknek a gyökere van, amikor az európai jogszabályokban keresendő, de e, gyakran vagy sokszor azzal függ össze, hogy a tagállamok rosszul vagy nem megfelelően hajtják végre az EU-s, vagy ültetik át az EU-s irányelveket, e, túlzottan, e, túl sok szabályt még rápakolnak, ez az úgynevezett gold plating, ezt, ezt meg kell szüntetni. Volt egy kérdés az innováció, kutatás finanszírozására vonatkozóan. Itt azt hiszem a legtöbb felvetésre már válaszoltam. Fiskális ösztönzők, azaz adójóváírások, adóhitelek, adókedvezmények az innovatív tevékenységet folytató vállalatoknak. Nos, sok tagállamban léteznek már ilyenek, ilyen adókedvezmények. Nem tudom, hogy mennyiben eltérőek vagy hasonlóak ezek. Nyilván vannak különbségek, vannak olyan tagállamok, ahol százszázalékos százszázalékban le lehet vonni az ilyen innovációra eszközölt beruházásokat, de hát ez adózási kérdés, tagállami hatáskör. Közbeszerzés. Nos, a közbeszerzések jogi kerete már most is lehetővé teszi azt, hogy az innovációt figyelembe vegyük, és a hatóságok, az állami hatóságok igenis felhasználhatják a közbeszerzésre vonatkozó szabályokat olyan módon, hogy megköveteljenek több technológiai innovációt a pályázattevőktől. Az Egyesült Államok nagyon jó, jól tudja a kutatást finanszírozni, hogyha állami célú, például a katonai célú kutatásról van szó, itt eh, emögött eh, számos program, állami program is eh, működik, de megint csak a jelenlegi Horizont 2020 programban koncentrálunk például a PPP-kre, a magánszféra és a közszféra együttműködésére, hogy közösen lehessen új technológiai fejlesztéseket megvalósítani a köz érdekében. Aztán már csak egy percem van, így nem tudok mindenre válaszolni. Még valami energia. Energiaköltségek. Ez természetesen problémát jelent. Ki kell egyensúlyozni a klímapolitika és az energiapolitika eh, szempontjait. Elhangzott, hogy néhány országban, ide tartozik Dánia, az én hazám is, a magas energia költségek arra ösztökélték a vállalatokat, hogy növeljék az erőforrás hatékonyságot, az energiahatékonyságot, és inkább átérjenek a zöld technológiára. A magas energia költségek természetesen ér, érzékenyen érintik a vállalatokat, de ösztönzi, ösztönözheti őket ugyanakkor a nagyobb hatékonyságra hogyha az energiaköltségeket Dánia magas szinten tartja, ez egy politikai döntés, és azt hiszem, hogy én ezzel kapcsolatban nem mondhatok semmit, eh, semmilyen eh, irány előjellel. Azután az egyik utolsó hogy hogyan szerveződjön meg a bizottságon belül a biztosok kollégimát, ez, erről nem nekem kell, azt hiszem, beszélnem. Ez egy belső eljárási kérdés. Több kérdés arra vonatkozott, hogy milyen intézkedésekre lenne szükség. A tanulmány szerintem világosan rávilágít arra, hogy ez nagyon bonyolult kérdés, sok mindennel kell foglalkoznunk, csak egy ezek közül az energiaköltségek kérdése. Az európai intézmények számára a legfontosabb a belső piac erősítése, a belső piac működésének javítása európai szinten és a tagállamokban is. A forrásokhoz, finanszírozáshoz való hozzáférés nagyon fontos. A Horizont 2020 eh, programban eh, nagyon sok eh, programmal foglalkozunk, innovációt támogatjuk, de természetesen a magánpiac sokszor a magántőkére is szükség van. Ugye nem akarunk beavatkozni a e, pénzügyi ágazat működésébe, illetve hogy ez milyen mértékű beavatkozás legyen, ez az politikai kérdés. A, e, van állami támogatás, vannak a magán e, pénzpiac, pénzügyi piacok, és az európai kutatási kereteket is ebben a két szférában közösen kell, kell elhelyeznünk. Azt hiszem többé-kevésbé válaszoltam mindenre. Elnök, köszönöm. Kedves kollégák, néhány észrevétel kérdés már önmagában is nagyon nehéz, ugye, hogy hogyan szervezik meg az európai intézményeket, hogyan működhetnek ezek hatékonyabban, hogyan tudjuk befolyásolni a tagállamokat, a nagyobb energiahatékonyság felé azután energiaköltségek, hogyan tudjuk versenyképessé tenni az ipart. Hát ezeket a problémákat újból meg fogjuk vitatni a következő ülésen, amikor Ferucsi biztos úr itt lesz velünk, és lefolytatunk egy mostani, ez nagyon hasonló vitát. Készüljünk fel erre, és eh, Jan eh, Szilveszt eh, asszony, aki a Dán Technológiai Intézetet képviselte, egy kiváló tanulmányt mutatott be nekünk. Nagyon köszönöm önnek, asszonyom, azt hiszem megérdemelte, hogy megtapsoljuk. Folytatjuk majd önnel az eszmecserét, asszonyom, és nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk. Kedves kollégák, Rátérjünk a következő napirendi pontra. Ez is egy nagyon fontos pont. Meg kell újítani az ENISA ügyvezető igazgatójának a mandátumát. Az Európai Unió hálózat és információ biztonsági ügynöksége az ENISA. Elég nehéz ezt megjegyeznem, de azt mondjuk, hogy ENISA az úgy egyszerű. Tudjuk, hogy mennyire fontos ez az ügynökség valamennyi szá- valamennyiünk számára, az információ, biztonság, eh, a hálózat, hogy biztonság nagyon fontos kérdés. Udo Helmbrecht úr mandátumát kell megújítanunk. Ő az ügyvezető igazgatója az ENSZ-nak Üdvözlöm itt a parlamentben. El kell, hogy mondanom, hogy az ENISZA e, igazgatója mandátumának a megújításával kapcsolatban meghívjuk a jelöltet, aki az ITRE szakbizottság előtt e, e, beszél és válaszol a képviselők kérdésére. Igazgató úr, ezért ez a találkozó önnel két okból is nagyon fontos, tehát formális okok miatt is, és természetesen tartalmi szempontból is, hiszen érdekel minket az ön tevékenysége, munkája. Még egyszer üdvözlöm itt a parlamentben, és most megadom önnek a szót, kérem, hogy maximum 10 percig beszéljen, mert már kezdünk kifutni az időből. Parancsoljon! Kedves Buzek úr, az ITER szakbizottság tisztelt tagjai, Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy beszámolatok az ENISA munkájáról. Uno Helmbrechtnek hívnak, és az ENISA ügyvezető igazgatójával 2009. októberében neveztek ki. A következő néhány percben röviden összefoglalom, hogy az ENISA munkája miért fontos, mit is csinálunk. Az ENISA egy európai ügynökség, a kiberbiztonság szakértő központja Európában, kb. 10 millió az éves költségvetésünk, 70-en dolgoznak nálunk. Görögországban van a központunk, Atén mellett van egy irodánk, és Heraklionban is van a központunk. 2009 óta a pénzgazdálkodásunk jelentős mértékben javult, és a legjobban teljesítő központosított, vagy szakosított ügynökség vagyunk. Egész Európában a biztosítani akarjuk a biztonságos internet használatot, a hálózatok, az informatik informatikai, informatikával kapcsolatos különböző eseményeket, problémákat segítünk megoldani. Segítünk az EU-nak az információs biztonsággal kapcsolatos jogalkotásban is szorosan együttműködünk az állam és a magánszektorral, az összes érintettel olyan megoldások kidolgozásában, amelyek kapcsán figyelünk arra, hogy a különböző tagállamokban kidolgozott megoldások kapcsán multiplikátor hatást, szinergiatásokat is érvényesíthessünk, és minél hasz, jobban több helyen hasznosuljanak a megoldások. Igazából nem volt szükség válságmenedzselésre Európában korábban. Most 2014-ben nagyon kifinomult módon az összes tagállamban teszteljük a módszereinket. Kik a, az együtt, kivel, kikkel működünk együtt? Ugye a nyitott, biztonságos internet mindenkinek az érdeke, az alapjogi karta és kimondja ezt. Az IKT technológiák és a kiberspace-ben megvalósuló üzleti modellek azonban sajnos a bűnözők számára is lehetőségeket nyújtanak a visszaélésre, ezért biztonságosá kell tenni a bankok, a távközlés, az energia, a vízellátás, az egészségügyi, a termelő ágazatok globális kommunikáció hálózat használatát a dolgok internete, ami mindent hozzáférhetővé tesz az, in, az interneten eh, keresztül, nagyon eh, közeledik eh, már nagyon felénk. Biztonságos fűtési, világítási rendszerekre van szükség az otthonokban, elektronikus oktatás, egészségügy, minden a biztonságos internettől függenek. Ezért meg vannak a technológiák, amelyek a jövőben az intelligens városokban az intelligens életmódot teszik majd lehetővé. Támogatjuk a szakpolitikai fejlődést, a különböző az internetet érő kihívások leküzdésére, támogatjuk a tagállamokat például elhár, válság elhárító tímek működtetését, azután támogatjuk az adatvédelem területét, a kiberbiztonságot, és képzési oktatási támogatást is adunk a tagállamoknak. A kiberbiztonság területének nagy fontosabb meghatározója a gyors változások. Itt két területre szeretném felhívni a figyelmet, a cloud computingre E, illetve az energetikai hálózatokra. A e, felhalapú számítástechnika nagyon gyorsan változik az elektronikában. 2009-ben az ENISA már tett egy jelentést a Cloud Computing Risk Assessment címmel. Nagyon gyorsan változik a számítógépek világa, és egyre inkább a fogyasztók ellenőrzik a folyamatokat, illetve nagy e, adatfeldolgozó szerverek működnek a felhőben. A felhő központok jelentősen javították a biztonság szintjét, különösen a kis és középes vállalatok számára. De a felhőt, a cloudot működtetők, akik globálisan működnek, már a végfelhasználó ellenőrzésén kívül tevékenykednek, és ez sok kérdést vet fel a felügyelettel az ellenőrzéssel kapcsolatban és természetesen őket könnyen megtámadni az ilyen nagy cloudot. Ezért javítani kell a biztonsági sztenderdeket, globális megállapodásra van szükség, tanúsítványokra, akkreditációkra, és javítani kell jelentős mértékben a biztonságot. A második terület, amelyet szeretnék foglalkozni, az intelligens energiainfrastruktúra, az intelligens hálózatok kérdése miután miközben az emberek nap kollektorokat helyeznek el, és saját maguk is előállítanak energiát, biztosítani kell a megfelelő vezetékeket is. Minden házban lesz előbb-utóbb egy intelligens mérőeszköz, amit itt mutatok, és mindezekhez szoftverekre van szükség. Nincs tökéletes szoftver, ezt tudjuk, hogyha például távkapcsolással működtet egy kiberbűnöző különböző eszközöket, akkor rengeteg ház háztartást van meg tudja szüntetni az energiállátást. Ezért nagyon sok feladat vár még az Enizára, a hálózat és információs biztonság területén. Hagy említsek meg néhányat. Új kihívások a termelő ágazatban, az internethez való hozzákapcsolást biztosítani kell. Aztán itt van a big data kérdése. Itt elemezni kell a folyamatokat, mert sok minden elkerült a figyelmünket, ami az adatvédelemmel függ össze. A mobil eh, eszközök használata is nagyon sok biztonsági kihívást vett fel. Az azonosság ellopás, az identity theft továbbra is nagy kihívás. A Horizont 2020-as program kapcsán azt tudom mondani, hogy az ENISA ebben is fontos szerepet játszik. Úgy gondolom, hogy a biztonsági termékek és szolgáltatások belső piaca nem kiegyensúlyozott. A piacot amerikai cégek domináns szerepe jellemzi, és inkább a push elv mint a pull a security by design elvet szeretnénk alkalmazni, tehát már úgy kell megtervezni az eszközöket, hogy azok biztonságosak legyenek. Fontos kérdés a szabványosítás. Én már az ECI-vel és a szenelekkel aláírtam egy eh, memorandum of understanding-et. Az ENISAM az Európollal is együttműködik. Eh, idén júliusban itt velük is aláírtunk egy ilyen emlékeztetőt. Az európai eh, jogalkotókkal is együttműködünk, például az az elektronikus azonosítás vagy az adatvédelmi új jogszabály kidolgozása kapcsán. Most nézzük meg, hogy milyen vízióval rendelkezünk, mik a stratégiai célkitűzések a következő öt évben. A Szeniza egyedülálló kompetenciát szeretné felhasználni, hogy az NIS e területét segítsen biztonságosabbá tenni Európában, az európai jogalkotási folyamatokat támogatjuk, eh, ugyanúgy, mint a tagállamokat. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, eh, hogy az európai belső piac szóval tudjon bűvölni, bővülni. Ezt eh, a következő stratégiai célkitűzésekkel kívánjuk támogatni. Először is eh, magas szintű szaktudásra van szükség eh, a kiberbiztonság szempontjainak vételével. Másodszorban segítjük a tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy az egész Európai Unióban bővüljenek a kapacitások. Harmadsorban segítjük a tagállamokat és az Európai Bizottságokat abban, hogy megvalósuljanak azok a politikák, amelyekre szükség van a kiberbiztonsági jogszabály hát terének a megteremtéséhez. És végül javítani kell az együttműködést a tagállamokkal, illetve az egyes közösségekkel. Végül úgy gondolom, hogy az ENISA, a kiberbiztonság eh, szakértői központja kész eh, arra, hogy, szembe, hogy ezeket a kihívásokat megoldja. A jövőben az összes érintett szereplővel együtt megpróbáljuk a eh, kiberbiztonság szempontjából legjobb döntéseket meghozni. Hogyan elmondtam, továbbra is nagyon oda kell figyelni majd a következő öt évben is a kiberbiztonság kérdéseinek 2020 júniusáig kell elvégeznünk egy hatásvizsgálatot, amelyben kiértékeljük, hogy mennyire hatékonyan működik az ügynökség. A következő évben az ENISA fenyegetettségekkel terhelt világban fog élni, visz, garantálni kell az internet biztonságát. 2018-ban kiértékeljük az ENISA munkáját, és az kérjük a bizottságtól, hogy a következő jogalkotási ciklusra is hosszabbítsa meg az ENISA mandátumát. Úgy gondolom, hogy az ügynökség élvezi az önök bizalmát, és a következő öt évre is kérem a bizalmukat, hogy meg tudjak felelni a kihívásoknak. Végül szeretném megköszönni az ITRE szakbizottságnak és az Európai Bizottság eh, Parlamentnek, hogy eh, támogatta az Enizát, és ezt kérem önöktől a következő öt évben, és eh, ígérem, mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a kiberbiztonság területén az Eniza maximális mértékben szolgálja az európai polgárokat. Köszönöm szépen. Rektor. Nagyon szépen köszönjük önnek, igazgató úr. Sikerült is nagyjából tartani az időt, és most két percet kapnak az egyes frakciók, felszólalhatnak a koordinátorok, vagy akár mások is. Boni úr kezdi a sort a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt igazgató úr, mindannyian tudjuk, hogy a kiberbiztonság egyre nagyobb szerepet játszik tekintettel a kihívásokra, hiszen átfogó digitális fejlődésen megyünk keresztül, ugyanakkor sok újfajta támadással, hekkelési kísérletekkel és más kiber bűncselekményekkel szembesülünk. A felhő alapú technika területén is vannak fenyegetettségek, az energetikai hálózatokban, a bankrendszerekben és az adatvédelem területén is. Sok területen a magánszféra védelme és az egészségügyi rendszerek védelme is felmerül, mint probléma. Az ENISA elengedhetetlen intézmény, és egyetlen eszközünk, amelyel válaszolni tudunk ezekre a kihívásokra, fenyegetésekre. Ezért nekünk is támogatnunk kellene az ENISA számára egy jobb keret létrehozását, az ENISA továbbfejlesztését, mindezt a jobb jogalkotás révén. Néhány kérdésem lenne önhöz. Először is mit gondol a hálózat és információs biztonságról szóló jogszabály végrehajtásáról, és arról, hogy egyes tagállamok esetében bizonyos akadályok merülhetnek fel, és fennáll az a veszély, hogy az irányel végrehajtásában késedelem keletkezik. Másodszorban, mit gondol, milyen támogatás lenne hasznos az önök számára a parlament részéről, annak érdekében, hogy ez, ez az irányelv igazi eszközévé váljon a nyitott információ cserének a tagállamok és az érdekelt felek között. Harmadsorban, hogyan látja az európai jogalkotás szerepét Az említett irányelv és az adat szabályozásról szóló javaslat, valamint a belső piacon történő elektronikus tranzakciók fényében. Ezek az új jogszabályok javítanak-e majd a jelenlegi helyzeten, és hogyan változtatják majd meg az ENISZ eddigi szerepét? Negyedsorban pedig miféle intézményi támogatásra van szükségük az elkövetkezendő években, amikor feladatukká válik majd a korai előrejelzés és az újonnan felmerülő kiberbiztonsági problémák azonosítása. És az utolsó kérdésem, -e néhány szót, -e szólni néhány szót a Security by Design-ról. Ez egy nagyon fontos új terület az ENISA és az ipari szereplők közötti együttműködésben. Köszönöm, hogy az elnök, de kérek, mindenki tartsa be a felszólalási időt, mert késedelemben vagyunk. Dali asszony következik. Dali asszony, köszönöm. Köszönöm elnök úr, és köszönöm az ügyvezető igazgatónak az előadást, és köszönöm a beszámolót is. Részletesebben el fogom majd olvasni a vonatkozó dokumentumot. Úgy gondoljuk, hogy az intézmény működésének rövid ideje alatt nagy mértékben hozzájárult a hálózat biztonsághoz, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy az ügynökség jelenlegi formájában történő működése nem teszi lehetővé azt, hogy szembenézzen az a, az egyre fejlődő kibervilág új kihívásaival. Ön is említette, hogy újabb és újabb kihívásokkal szembesülünk a kibertérben, el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan tudunk szembenézni ezekkel az új kihívásokkal és rendkívüli gyors változásokkal. Ezért elsősorban az a kérdésem önhöz, hogy ön szerint hogyan tud majd az ügynökség mind az EU-ban, mind a globális szintéren is hozzájárulni a kiberbiztonság növeléséhez, azonosították-e azokat a főbb kihívásokat, amelyekkel az ügynökség szembenéz, és van-e már tervük arra vonatkozóan, hogy hogyan kívánják kezelni ezeket a kihívásokat? Van-e már tervük erre, illetőleg gondolkodnak -e egy terven, hogy létrehozzanak egy stratégiát, amelyel hatékonyan meg tudjuk védeni gyermekeinket az interneten, és vége, végözetül az önjelentése azt állítja, és idézem, a biztonsági termékek és szolgáltatások belső piaca az EU-ban nem kiegyensúlyozott, mert az USA vállalkozások dominálják a piacot. Hogyan tudja az ügynökség hatékonyan és aktívan létrehozni ezt a hiányzó egyensúlyt? Köszönöm. Köszönjük szépen, és köszönöm, hogy betartotta a felszólalási időt. Ernst asszony a e részéről. Nem is számítottam rá, hogy én gyorsan sorra kerülök. Engem az egész problematika érdekel, az internetbiztonságot. Mindenek előtt a múlt hónapokban, az elmúlt hónapokban, években létrejött fenyegetettségek fényében látom. Gondolok itt a különböző megfigyelésekre, az NSA botrányra és más egyéb titkos szolgálatokra is, amelyek eh, egyre nagyobb szereplője ennek a témakörnek, az adatvédelmet nem is igazán lehet már látszólag szavatolni. Az Enisának éppen ezért hatalmas szerepe van, de kicsit Dávid Góliát küzdelme ez, Dávid és Góliát küzdelme. Amikor általánosan az internetbiztonságról beszélünk, de az adatvédelemről, úgy érzik el, hogy megfelelő eszközökkel rendelkeznek, elég erősek ahhoz, hogy szembenézzenek ezekkel az új kihívásokkal, és tudnak-e kapcsolatokat építeni, képíteni azok felé, akik szintén a e problémák kezelésében munkálkodnak. Másodszorban pedig a tanács jelenleg tárgyalja az adatvédelmi csomagot, mindenki tekintetét a tanácsra szegezi, várja, hogy mi, hogyan dönt majd a tanács, ami pedig az általános irányelvet illeti a kérdés, hogy mi is lesz a végeredmény. Önök szerint a háromoldalú egyeztetések során mely elemeket kell mindenképpen megőrizni, melyek a legfontosabbak önök számára? Minden bizonyal nagyon kemény háromoldalú egyeztetések elé nézünk, mondom ezt úgy, hogy a LIBE szakbizottság tagja is vagyok. Kíváncsian várom, hogy mit tud erről mondani. Köszönjük szépen az EFDD részéről. Dario Tamburano kap szót. Jó napot kívánok! Lenne egy kérdésem önhöz. A biztonság olyas valami, ami minden európai polgárt érint, aki az interneten jelen van. Új vagyok a parlamentben, és érdekelne, hogy az ENISA milyen lépéseket tett a Datagate kapcsán és más egyéb ügyek kapcsán. Az olyan szervek, mint az NSA kémkednek az interneten, és az NSA brit megfelelője szintén hasonló tevékenységet folytatott. Azt hiszem, ez nagy, nagyon fontos kérdés az európai polgárok és vállalkozások szempontjából. Köszönöm. Köszönjük szépen a kérdéseket, megjegyzéseket. Most pedig az egyéb felszólalók következnek, Éler úr az első. Köszönöm szépen. Azt hiszem, a legfőbb kérdések elhangzottak. Az ITRE szakbizottság nevében szeretném megköszönni a munkájukat, és hangsúlyozni, mennyire fontosnak tartom, hogy továbbra is az ügynökség ügyvezető igazgatójának a pozícióját látja el. Nem illendőségből mondom ezt. Az Európai Parlament három és fél évig kereszt, három és fél éven keresztül harcolt az ENISZA új mandátumáért, megpróbáltuk megerősíteni az ügynökség költségvetését is. Egyik legfőbb feladatunknak tekintjük ezt a kérdéskört. Több tagállam próbálta korlátozni az Enisát, a költségvetését csökkenteni és így tovább. Azt hiszem az Európai Bizottság, Krósz biztos asszony és a parlament egyik nagy közös sikere az, hogy sikerült az Enisza szerepét megerősítenünk, és némileg sikerült megfelelő forrásokkal, erőforrásokkal ellátnunk az ügynökséget. Ezért szeretném ehelyütt még egyszer kifejezetten hangsúlyozni azt, hogy ez pártokon átívelő erőfeszítésnek köszönhető, és az elkövetkezendő években szorosan nyomon fogjuk követni az ENISZA munkáját, és a parlament részéről mindenképpen számíthatnak a szükséges támogatásra. A tagállamokkal folytatott új jogi keretekről folytatott tárgyalások végeredménye egyelőre még nem látható, de még egyszer éppen ezért hangsúlyozni akartam, hogy mennyire támogatjuk az ENISZA működését. Köszönjük! Neuenhausen asszony. Thank you, Chair. Uh, thank you, Ms. Köszönöm, köszönöm szépen Hemrecht úrnak az előadást. Ön azt mondta, hogy a kiberbiztonság területén az egyetlen állandó a gyors ütemű változás. Ezzel egyetértek. Még a változás is változik folyamatosan a kibertérben. Ön azonban elmondta azt is, hogy az önvezetésével az ENISZA az elkövetkezendő öt évben szembe fog nézni az új kihívásokkal, megoldásokat fog nyújtani, és megteremti a szükséges szaktudást. Ez nagyon magabiztosan hangzik. Szeretném megkérdezni, hogy mire alapozza ezt a magabiztosságot. Nagyra értékelem a derülátását, de az összes többi hozzászóló már elmondta, nagyon sok bűnözői szándékkal tevékenykedő személy van jelen az interneten, és az azt olvashattuk, hogy az ENISA támogatja a megfelelő biztonsági standardok normák kialakítását, persze ez csak akkor lesz hasznos, hogyha az emberek betartják ezeket a normákat, és tudjuk azt, hogy ez nem mindig van így. Milyen más megoldásaik vannak a felmerülő problémákra, olyankor, amikor a hackerek támadnak. Csak a Europolra támaszkodnak, az információs forrásokat tekintve, vagy másokra is köszönöm. Köszönjük Van Juenhausen asszonynak. Szeretne még valaki hozzászólni? A képviselők részéről úgy látom, ez nincs így, akkor öné a szó, igazgató úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a kérdéseket is. Szeretném megköszönni a támogatásokat is az elmúlt évek során, a Éler úr is elmondta, sokáig tartott, amíg kiharcoltuk, kiharcolták a jelenlegi mandátumot. 2018-ban lesz egy ö, felülvizsgálata, értékelése a zeniszának, és utána következik majd a következő mandátumról szóló tárgyalás. Remélem, hogy néhány év múlva ugyanúgy a támogatásokra számíthatok ismét, mint a most is tehettem. Először is a irányelvre vonatkozó kérdéseket válaszolnám meg, egy általános megjegyzést engedjenek meg előjáróban. Mindig is azon kell elgondolkodnunk elsősorban, hogy meddig képes önszabályozásra maga az ágazat, és mikor kell a parlamentnek és a parlamenteknek és kormányoknak beavatkozniuk. Az ügynökség szem, szemszögéből a válasz az, hogy sem a tagállamok, sem az ipari szereplők egyelőre nem tesznek eleget. Három dolog mérvadó az irányelv szempontjából, az egyik a kormányzati struktúra Európában. Az alatt azt értem, hogy nagyon fontos, hogy minden tagállamban legyen egy struktúra, amely válságkezeléssel és eszkalációval foglalkozik. Az, elkövetkező, az elmúlt öt év során a technikai szinten nagyon sok tapasztalatra tettünk szert, minden két évben elvégezzük a szükséges gyakorlatokat, elvégzgezzük rendszeres időközönként az EU-USA gyakorlatokat is. Létezik már egy struktúra, amely a válaszadással és a feltárással foglalkozik, de a kérdés az, hogy mi történik, hogyha egy IT válság áll be, és mely biztost kell adott esetben tájékoztatni egy-egy eseményről. Sem a tagállamok, sem a bizottság szempontjából nem létezik még egyelőre ilyen megfelelő struktúra. A második dolog, az egyes támadások, incidensekről szóló tájékoztatás. Teljesen egyszerű a dolog, hogyha a parlamenti képviselők döntéseket akarnak hozni, ehhez adatokra van szükség, statisztikai információkra. Mi most a telekommunikációs keretszabályozás 13A cikkének megfelelően adatokat gyűjtünk be az internetszolgáltatóktól például és más szereplőktől, és ezeket mindig év végén az előző évre vonatkozólag közzé tesszük. De mit tudunk a kritikus infrastruktúrát ért incidensekről? A bankágazatban a válságot követően és a pénzügyi ágazatban bizonyos szabályokat meghoztak a jogalkotók, de más egyéb területeken hiányoznak még az erre vonatkozó szabályok, ez tehát a második fontos pont, az incidensekről való tájékoztatás, és a harmadik, talán legfontosabb pont az információ csere. Az információ csere sokszor bizalmi alapokon nyugszik, ez azt jelenti, hogy az IT biztonság különböző szinteken valósul meg a különböző tagállamokban különböző szintű információcsere valósul meg, és amikor bizalmas információról van szó, akkor nyilvánvalóan csak korlátozott számú személy fér ezekhez hozzá. A legnagyobb kihívás itt tehát az, hogy egyrészt fontos, hogy kiépüljön egyfajta bizalom, másrésztről azonban valamilyen módon szabályokba kell önteni mindezt. Ez tehát egy fontos vitapont. Az adatvédelmi szabályozás is felmerült. Engedjék meg, hogy egy általános megállapítást tegyek ezzel kapcsolatosan. Az egyik legfőbb alapelvünk a személyes, a személyi adatok védelme, személyes adatok védelme Európában. És vannak bizonyos technológiai megoldások, mint például a titkosítás és az elektronikus személyazonosság. A legnagyobb kihívás körülbelül már tíz éve az, hogy nem igazon tudjuk ezeket a technológiákat napi szinten alkalmazni. Ha megnézzük az elektronikus aláírásokat, azokat nem hasznosítjuk, nem használjuk napi szinten. Mire van tehát itt szükség? Biztosan emlékeznek rá, hogy néhány évvel ezelőtt volt egy projekt, amelyben az Enisa is részt vett, de ezen felül magasabb szintű eszmecserére van szükség, az ágazat könnyű megoldásokat kínál arra, hogy a mindennapjainkban is alkalmazzuk a titkosítás technológiáját például. A másik kérdés a security by design, tehát a tervezés általi biztonság volt. Ha visszatekintünk a 15 évvel ezelőtti helyzetre, akkor nem igazán volt téma a biztonság a termékek kapcsán. Sokat vitáztak annak idején az egyes szoftverek minőségéről, de hogyha megnézzük az elmúlt év során, a szoftver ágazat nagyon sokat tanult az eddigi tapasztalatokból, vannak bizonyos közös normák, amelyeket használunk sok esetben, van egy bizonyos eljárás, amely szerint, szerint a biztonság beépíthető a szoftverekbe, de jelen pillanatban csak azokban a termékekben található biztonsági megoldások, amelyeket például a kormányok használnak, vagy a katonaság bizonyos bizalmas információk védelmére, de a mindennapi életben ezek nem találhatók meg. Tehát a hétköznapi termékek, amelyek a piacra kerülnek, nem biztonságosak. Ha megnézzük a például a mobiltelefonjainkat, azokban sem található biztonsági megoldás. Csak egy viszonylag olcsó, rövid életciklusú termékről van szó, amelyet aztán kiegészíthetünk bizonyos biztonsági megoldásokkal. Az ipari szereplőkkel mindenképpen tárgyalni kell erről. Egy másik kérdés a gyors változásokra vonatkozott, és a főbb kihívásokra. Én azt szeretném ezzel kapcsolatosan elmondani, hogy sok szakértőnk van, és a mi előnyünk az, hogy a magánszférából érkezett, az ágazatból közvetlenül érkezett munkatársaink is vannak, akik nagyon motiváltak. Sok olyan szakértőnk van, aki a projektjén kidolgozásában részt vesz, és szakértelmével hozzájárul munkánkhoz. És a probléma, ne nevezzük kihívásnak, de nevezzük problémának, az az erőforrások kérdése, a humán erőforrás és a finanszírozás kérdése. Sajnálatos módon a jelenlegi mandátum munk ideje alatt a pénzügyi válság idejére estek a tárgyalások az esetleges költségvetés növekedésre vagy növelésre. Érthető módon a tagállamoknak nincsenek fölös erőforrásaik, de ez a prioritások kérdésevel is összefügg. Ki kell választanunk azokat a főbb elemeket, amelyekkel foglalkozni kívánunk, azonban vannak olyan témakörök, amelyeket ejtenünk kell, nem foglalkozhatunk velük, mert nincs hozzá kellő erőforrás. Tehát prioritásokat kell meghatározni. És amikor a belső piacról beszéltem, összekapcsolom ezt most azzal, amikor a push and pull-ról beszéltem, ha körbenézünk ma mindenütt kész termékeket használunk. Legyen szó kritikus infrastruktúráról, kormány infrastruktúrákról és egyebekről. Ezek olyan termékek, amelyeket a tömeg felhasználásra szántak. Ha megnézzük az üzleti modelleket, itt vannak a közösségi hálók, itt van a kereskedés, a keresési lehetősége Google, Amazon, Facebook, ezek az igazán nagy szereplők, továbbá a Microsoft, Cisco, IBM, HP és így tovább folytathatnánk a sort. Mit tudunk tenni Európában, ha megnézzük a saját iparunk helyzetét? Európában egy nagyon, nagyon jó a helyzet a kkv területén, ami a számító, technikai biztonsággal foglalkozó vállalkozásokat illeti, de csak néhány, nagyon kevés igazán nagy játékosunk van. Mi megpróbáljuk az ágazat szereplőit is bevonni a közös tanácsadói grémiumunkba. Ott nyilván szerepelnek más egyéb fontos ipari szereplők, ágazati szereplők, mint például az, a felsőoktatás világából érkezett szakértők, oktatók, és így tovább. Ez a szakértői grémium a menedzsmentünkkel is leül egy asztalhoz, és megbeszélik közösen a munkaprogramunkat. Ezáltal tudjuk napra naprakészen tartani az eszmecseréinket, így tudjuk beépíteni a legújabb kihívásokat a munkaprogramunkba, és alkalmazkodni a kialakult helyzethez. Hadd térjek rá egy másik témára, amely csak részben tartozik az ENISZA mandátumába, ez pedig a kémkedés, és az úgynevezett tavalyi Snowden botrány. Szeretném kifejteni, hogy mi is maga a kihívás, és utána beszélek majd arról, hogy a mandátumunk keretein belül mi mit tudunk tenni. A kiberbiztonság nagy kihívása újabban az, hogy történelmünk során első ízben állt elő olyan helyzet, amelyben ugyanazt a technológiát alkalmazzuk, és ugyanaz a technológiával is élünk vissza ugyanazokon a területeken. Ha bankolástól, internetes bankolásról van szó, akkor ez kiberbűnözés, a kiberbűnözés területére esik, de hogyha van itt egy olyan káros szoftver, amelyet alkalmaznak, akkor ezt más célokra is felhasználhatják. Gondoljunk csak az iráni atomerőművekben alkalmazott Stuxnetre. Ezt a Stuxnetet fel lehet használni arra is, hogy civil infrastruktúrákat megtámadjanak. Gondoljunk atomerőművekre, különböző más erőművekre és gyárakra. Tehát ugyanazt az információs technológiát fel tudjuk használni nemes célra, és vissza is lehet élni vele. A társadalmunk mindeközben hagyományos módon épül fel, itt vannak a rendfenntartók, rendőrök vannak, bizonyos ügynökségek, és aztán itt van a megelőzés lehetősége. Hogyha ezt egy grafikonon nézzük, akkor mi az ENISZA részéről mindenek előtt a megelőzés oldalán helyez, vagyunk elhelyezhetőek, aztán vannak konkrét események, konkrét támadások, és a gyors reagálás, amely a kormányok feladata, a nemzetállamok feladata, ez nem az ENISZA mandátuma, és aztán kiberbűnözés európai szinten is értelmezhető, és aztán itt lezárul az egységes piac által érintett terület, és aztán van egy egészen más terület, amelyhez hozzátartozik a NATO, a kémkedés és egyebek. Tehát, hogy világosá tegyem, a mi mandátumunkba mindenek előtt a megelőzés tartozik, a prevenció. Mi itt a kiberbűnözésről beszélhetünk elsősorban, a megelőzésről, az adatvédelemről, a titkosításokról, ezek mind-mind megelőző intézkedések, ezek eh, találhatók meg a mi mandátumunkon belül. Ejtenék néhány szót a felhő alapú számítástechnikáról is. A mi modellünk a következő. A szakértelmünk alapján mi a az érdekelt körökkel működünk együtt, az Európai Parlament, a Bizottság, a Tanács, az ipari szereplők és maguk a polgárok tartoznak ebbe a körbe. A polgárokat nagyon nehéz elérnünk. Néhány tagállamban sikerült végrehajtani, megszervezni az úgynevezett kiberbiztonsági hónapot, a legtöbb helyen az októberben eh, kerül megrendezés, és október elején, október 1-én lesz egy eh, nagyobb méretű rendezvényünk itt Brüsszelben az ipari szereplőkkel együtt. Nem tudjuk nyilvánvalóan közvetlenül elérni az 500 millió polgárunkat, ezért ezt az ipari szereplők révén próbáljuk meg elérni, végrehajtani. Volt néhány sikertörténetünk már az elmúlt évek során, ezzel kapcsolatosan sikerült bizonyos tájékoztató jellegű brosúrákat is elkészítenünk, ezeket a tagállamokon keresztül terjesztjük a polgárok körében. Amikor a felhőalapú számítástechnikáról van szó, nos 2009 óta tárgyalunk az ágazati szereplőkkel és um, a vonatkozó szervezetekkel, Felmerült, hogyan lehet a biztonsági megoldásokat beépíteni a közösségi oldalakba, és a felhőalapú szolgáltatásokba. Vannak bizonyos olyan megoldások, amelyeket magánvállalkozások fejlesztettek ki, megpróbáljuk kapcsolatot, megpróbálunk kapcsolatot teremteni a különböző szereplők között, és van egy koncepciónk, Competitive by Security, versenyképesség az a biztonság növelése révén. Ez már megvalósult az autóiparban, reméljük, hogy a technika területén sikerül ezt elterjeszteni. Köszönjük szépen az igazgató úrnak! Hallhattuk, mindenki pozitív megjegyzést tett, alig-alig panaszkodott valaki, és azt hiszem, átfogóan meg is válaszolta a felmerülő kérdéseket. Összességében tehát azt hiszem, pozitív kicsengése van ennek a találkozónak, az ön látogatásának. Sok sikert kívánunk, és sok szerencsét a következő mandátumához. And uh, the last point. És most az utolsó napi rendi pontunk következik a mai délelőttre. Még mindig délelőtt van, mondhatjuk úgy. Földmegfigyelési műholdas adatok kereskedelmi célú terjesztéséről szóló irányelv. Philip Brüné igazgató fogja ezt előadni az Európai Bizottság részéről. Üdvözöljük Önt, igazgató úr! Ön a DG Enterprise és Industry-vel foglalkozó Európai Bizottsági Főigazgatóságban dolgozik igazgatóként, és ezt az irányelvet júniusban kaptuk mi meg. A célja általános értelemben az, hogy világos jogi kereteket teremtsünk az Európai Unióban a magas felbontású műholdas adatok és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások vonatkozólag. Arról is szeretnék informálni mindenkit, hogy Nelly Ferócsi, aki jelenleg a kis- és középvállalkozások, illetve az iparral foglalkozó biztos, az önök kérdéseire fog válaszolni később. Tehát nem csak a gazdaság versenyképessége, az újraiparosítás, hanem mindazon problémák kapcsán is tudunk vele eszmét cserélni, amely pontosan erre a műholdas adatok, földmegfigyelési adatok kereskedelmi célú terjesztése kérdésében is válaszol majd a kérdésekre. Kérem, hogy most ön adja, kezdje el bevezető beszédét. Köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm az ITRE szakbizottságnak azt, hogy meghívtak engem ma ide. Önök már korábban megismerhették a Galileóval, a Kopernikusszal kapcsolatos javaslatainkat, az űrkutatással kapcsolatos programjainkat. Tehát azt hiszem, hogy ebből kiindulva nagyon könnyen fogunk tudni együttműködni ezekkel a java, tehát együttműködni ezekben a javaslatokban. A földről közvetített műholdas adatok kereskedelmi célú terjesztése egy olyan terület, amelynek igen magas potenciálja van gazdasági és technológiai értelemben egyaránt. Egy olyan alapelvről van szó, olyan pilléről van szó, amely az új Európai Bizottsági űrpolitika részét képezik, főként a föld megfigyelésével kapcsolatban. De ezen felül azt is tudni kell, hogy amennyiben ezeket a technikákat ö, nagy kihívásnak tekintjük, és ugyanakkor nagyon fontos politikai konnotációval is rendelkeznek, ezen felül Fontos azt látni, hogy közelebb kell hozni a gazdaság világához és az emberek életéhez ezeket a szolgáltatásokat. Ugyanis nagyon sok szolgáltatás az űrből érkezik, és ezek a mindennapi életünkben jelentkeznek, közvetlen vagy közvetett formában, és ezen kívül fontos motorja az űrtechnológia a kutatásnak, a fejlesztésnek, és katalizátorként hat más területekre nézve, főként a kis- és középvállalkozások működésére nézve. Tehát igen nagy növekedési potenciál, gazdasági növekedési potenciál rejlik ebben a szektorban, tehát a föld megfigyelésére, az űrtechnológiákra gondolok. Ami a föld megfigyelését illeti, nos hát ezek olyan eszközöket jelentenek, amelyek már teljesen beépültek életükbe, Például a meteorológiai jelentésekre gondolok, a különböző válsághelyzetek, katasztrófák, nem természeti katasztrófák nyomon követése. Ráadásul továbbra is növekedni fog a jövőben a fontosságuk. Ez pedig azt jelenti más szavakkal, hogy azok az adatok, amelyek az alapját képezik ezeknek a szolgáltatásoknak, szintén növekvő tendenciát fognak mutatni. Ezen kívül fontos az is, hogy megközelítsük a lehető legösszetettebb formában ezt a problematikát. Mire gondolok? A Kopernikus programra gondolok elsősorban, másodszorban pedig az iparpolitikához való hozzájárulásra, amely részben fontos az űrtechnológia szempontjából, az űrprogramok szempontjából, de ugyanakkor ezzel kapcsolatban egy kommunikációt is kiadtunk 2013. februárjában, és a harmadik pont ezzel kapcsolatban a kutatás maga. A kutatás nélkül ugyanis nincsen innováció, és az innováció pedig kizárólag a zűrtechnológián keresztül valósítható meg, a kettő szorosan összefügg. Tehát ezért gondolom azt, hogy az európaiaknak jelen kell lenniük az űrben. Fontos az is, hogy egy jó és stabil lábakon álló európai űrpolitikát dolgozzunk ki, és ehhez kapcsolódóan űripart is. Hitelesnek kell lennünk, és oda kell figyelnünk arra, hogy mit tesznek a többiek, főként az Egyesült Államokra gondolok, de a világ más területeire is, és fontos az is, hogy együtt tudjunk működni a kontinens munkahelyteremtő politikáival. Tehát a fő célunk, és az az irányelv, amelyről ma beszélni fogunk, egy első lépés ezen a területen, tehát nagyon fontosnak véljük azt, hogy hosszú távon az európai űripar számára ugyanazokat az előnyöket tudjuk nyújtani, mint a nemzetközi űripar. Főként az amerikaira gondolok itt. Nemrég beszéltem egy kommunikációról, és ezen belül öt célkitűzésről gondolkodtunk el. A legfontosabb ezek közül, hogy egy koherens jogi keretet, szabályozási keretet adjunk, amely megteremtheti az európai űrpolitika alapjait, és egy európai űrjog alapjait fektethetjük le ezen keresztül. Ez az irányelv, amelyre nem sokára rátérek, azért is fontos, mert azon prioritásokba illeszkedik, amelyek a februári kommunikációban is szerepelnek. Úgy gondoljuk, hogy amennyiben javítani tudjuk a szabályozási környezetet, ezzel párhuzamosan mindazon ö, cégek, amelyek ö, az űrből ö, profitálnak, közvetlen vagy közvetett módon, olyan helyzetet kell számukra teremteni, ahol az átláthatóság biztosítva van, és ahol a fenntarthatósága az adatszolgáltatási rendszernek szintén alapvetően biztosított. Ezen kívül pedig akkor, amikor egy adatszolgáltató cég bizonyos fajta adatokat az űripar számára rendelkezésre bocsát, akkor ez rendkívül fontos, mert amennyiben nem valósul meg ez az adatszolgáltatás, akkor az egész befektetés okafogyottá válik, és ezzel végül a végfelhasználóknak is nagyon nehéz helyzetet teremtenek. Ez az első olyan Európai Bizottsági Javaslat, amelynek hatása az európai űriparból származó ö, gazdasági ö, előnyökre hat. Itt nem a Kopernikusról van szó, és nem a Galileóról, és nem is az európai kutatáspolitikáról, hanem egy külön területről. A célokról már beszéltem, ezek általános célok, de azért mégis megemlíteném őket. A növekedés támogatása és mindazon tevékenységek támogatása, amelyek a föld megfigyeléséből származnak, és ez főként ezeknek a szolgáltatásoknak az innováción keresztüli megvalósítása, az ágazat teljesítményének növelése, annak érdekében, hogy ne csak az európai piacokra, hanem exportra is termelni tudjanak ezek a cégek. Tehát úgy gondolom, hogy ez az irányelv egy olyan alappillért jelent, amely az Európai Unió jövőbeli versenyképességét alapozza meg. Mit is látunk még globális szinten? Azt láthatjuk, hogy nagyon gyorsan növekedik ez a szolgáltatási szektor az egész világban. Az európai cégek, egyesek nagyon nagyok, más ágazatbeli cégek sokkal kisebbek, vannak kis- és középvállalkozások, sőt, még akár mikrovállalkozások is, tehát Európa jó helyzetben találja magát a világszinten, azonban az Egyesült Államokhoz képest erős lemaradásban. Tehát Kanada részéről nagyon kemény nyomást, Kína részéről szintén azt tapasztalhatunk, India részéről is, és az Egyesült Államok pedig hát sokkal előttünk jár, és ott hatalmas a növekedés is ebben a szektorban. Volt itt egy másik olyan gondolat, amely még szerintem nagyon fontos volt, amelyet mindenképpen végig kell gondolnunk. Arról van szó, hogy azok a tagállamok, amelyek magas felbontású műholdas adatokat tudnak feldolgozni, nagyon kevesen vannak, összesen három ilyen tagállamról beszélhetünk, de a jövőben talán öt lesz. és tulajdonképpen ezen országokban található cégek nyújtják a szolgáltatásokat, alap, ö, alapszolgáltatásokat a többi tagállam számára is. Nagyon fontos az egyébként, hogy ezek az adatok valóban rendelkezésre álljanak mindenhol. Tehát nagyon fontos, hogy az Európai Unión belül megvalósuljon egy valós adatszolgáltatás. Miért is van erre szükség? És hogyan lehet ezt megtenni? Részben azon keresztül, hogy definiálni kell, hogy mit is értünk magas felbontású műholdas adatok alatt. Itt mérhető adatokra van szükség, amelyeket az összes tagállamban egyformán tudunk értékelni. Ezen kívül az im, a definíciót, a már meglévő definíciót modernizálni kell, és azt kell látni, hogy a múltban sajnos az értelmezésbeli különbségek miatt a gazdaság látta ennek a kárát. Ezen kívül fontos azt is figyelembe venni, hogy mikor történik meg az első piacra lépés az európai kontinensen. Ezt kell verifikálni, és az a tagállam, amely az irányelv kritériumainak megfelelő adatok szolgáltatását vállalja, az referenciaként fog szerepelni, és onnantól kezdve az egész Európai Unióban ezeket az adatokat tovább lehet adni. Az átláthatóság rendkívül fontos, erre már korábban is utaltam, ugyanis a kiszámíthatóságot biztosítani kell. Akkor, amikor bizonyos adatok alapján egy cég felépül, és egy adat beszolgáltatási biztonságra épít, onnantól kezdve rendkívül fontos az, hogy az ágazatban lévő cégek biztosak lehessenek abban, hogy ezek az adatok továbbra is rendelkezésre fognak állni, hiszen az egész vállalkozás alapjait jelentik. És utolsó gondolatként egy irányelvet választottunk. Miért ezt a jogi eszközt? Most hát azért, mert úgy gondoljuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyekben már léteznek ilyen típusú szolgáltatások, és ezeket az adatokat ellenőrzik is, de vannak olyan tagállamok is, amelyek egész egyszerűen nem rendelkeznek ezekkel az adatszolgáltatási lehetőségekkel. Éppen ezért az irányelv, mint eszköz nagyon is adekvált, és fontos az, hogy a tagállamok az irányelvet át tudják ültetni saját jogrendjükbe. Ennyit szerettem volna röviden elmondani, és természetesen állok az önök rendelkezésére, hogy mindenféle kérdésre válaszolni Jak. Köszönöm szépen! Nagyon szeretnénk még erről a témáról vitázni. A néppárt részéről Angelika Niebler fog beszélni, aki korábban elnöke volt ennek a szakbizottságnak. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt köszönöm ezt a nagyon pontos elemzést, és hogy bemutatta nekünk a földi megfigyelési adatok felhasználását. Júliusban részt tudtam venni egy konferencián, ahol sok kis és középvállalat is képviseltette magát, és nagy érdeklődést mutattak a nyers adatok felhasználása iránt gazdasági tudományos célokra. Egy kérdésem lenne, el tudnám mondani talán kicsit pontosabban, hogy mit tekint a legnagyobb kihívásnak? a nyers a nyers adatokból hogyan lehetne gazdasági adatokat generálni. Ugye a helyben már létesítettek ellenőrző központokat, én Münchenben élek, ott is létrejött már egy ilyen központ, és a Copernicus programot is bevonták ebbe. De végül is a kérdés az, hogy az adatok felügyeletét hogyan kívánják szabályozni, Kifér hozzá ezekhez az adatokhoz majd. Vannak cégek, akik szolgál szolgáltatásokat nyújtanak, és a programok segítségével kinyert nyers adatok kapcsán biztosítani kell a folyamatos zavartalan adatáramlást. Ki lesz ennek a felelőse? A bizottság, vagy az ENISA, vagy létre kell hozni, vagy létre akarnak hozni új testületeket? Mi lesz tehát az eljárás? Most függetlenül a műszaki kérdésektől engem ez érdekelne. Azután hogyan történik mindennek az értékesítése itt az EU-ban? Ugye lesznek nyers adatok, eh, hogyan képzeli ezeknek az értékesítését? Elmondta, hogy van néhány ország, akik már nagyon jól állnak a eh, műholdas technikában, de hát itt 28 tagállamról van szó. Biztosítani kell, hogy eh, meglegy, azokban az országban is, ahol még nem teremtették meg az alapokat, kifejleszték a szükséges szolgáltatásokat, és ezek az országok is fontos részesei legyenek az egységes belső piacnak. Köszönöm szépen, és most Pante Zsanovszki képviselőnek adom meg a szót az ECR képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni az igazgató úrnak a nagyon részletes előadást, amelyben bemutatta, hogy, hogy hogyan készülnek fel az új irányelvre. Minden bizonyal nagyon jó, hogyha pontos leírásokkal rendelkezünk, arra vonatkozóan, hogy mi lesz ennek az irányelvnek a hatája. Az adatok átláthatósága rendkívül fontos. Az EU és az EU tagállamok e, nem állnak egyedül abban, hogy csak ők e, férhetnének hozzá az adatokhoz, és az ilyen érzékeny adatokkal kapcsolatban nagyon fontos, hogy bizonyos szabályok mentén és elvek mentén történjen e, az adatok kezelése. Másrészt vannak korábbi tapasztalataink, azzal kapcsolatban, hogy irányelvek is teremthetnek administratív akadályokat, és korlátozhatják az adatokhoz való hozzáférést. Nibler képviselőasszony után én is azt kérdezném, hogy milyen hasznosítást képzelnek el ezen adatok számára, és melyik intézmény fogja ezt kézben tartani. Én azt javasolnám, hogy valamelyik meglévő szabályozó intézményt használjuk fel, illetve ruházzuk fel eh, hatáskörrel ezek, ezen a területen. Ennek az lenne a célja, hogy ne hozzunk létre akadályokat, korlátokat a tagállamokban, hanem inkább azon az úton járjunk, amelynek az alapját pontos, világos definíciók, meghatározások teremtik meg ha adminisztratív akadályokat hozunk létre, hát ez eh, kapcsolatban vannak nekem a legnagyobb félelmeim, ugyanis egy ilyen irányelv eh, meg is nyithat egy nagy piacot a jövő számára. Ugyanakkor biztosítani kell a megfelelő ellenőrzést is az adatok felett. Köszönöm szépen, amit elmondott, most pedig a GUE eh, képviselőjét hallgassuk meg. Hogyha jól értettem az elmondottakat, olyan adatokról van szó, amelyeket közpénzek felhasználásával állítanak elő, tehát minden európai polgár beruházott ebbe. És hogyha jól értettem az elmondottakat, ingyen akarják ezt mindenki rendelkezésére bocsátani, ami nagyon szép dolog még nagy vállalatok számára is, amelyek aztán ebből hatalmas profitra tesznek szert. A kérdésem tehát a következő. Ez logikus eljárásmód. Most, amikor az állami költségvetésekben eh, folyamatosak a megszorítások, eh, és nem éppen igazán egészséges a bevételi oldala sem a költségvetésnek. És itt vannak ezek a nagy vállalatok, amelyek eh, ugyanígy ingyen férnek hozzá majd ezekhez az adatokhoz. Nem lenne talán bölcsebb, hogyha egy kis díjat fizettetnénk meg azokkal a nagy vállalatokkal, akik azután hatalmas hasznot húznak ezekből az adatokból, amelyeknek az előteremtését minden európai polgár megfizette, vagy hozzájárult ehhez. Köszönöm a kérdését. Van-e még valaki, aki szeretne kérdést feltenni? Akkor, ha nincs több kérdés, akkor igazgató úr, öné a szó. Válaszolja meg, kérem, a kérdéseket és a végső statementjét is tegye meg. Köszönöm szépen. Nos, hát melyek a legnagyobb kihívások, Nébler asszony? Ön is elmondta ezeket. Valóban arról van szó, hogy az átláthatóságot biztosítsuk, ugyanis ez rendkívül fontos, hogy nemzeti szinten is biztosítva legyen. Nem szeretnénk, hogyha olyan helyzet alakulna ki, amelyben öm, a jelenlegihez hasonlóan nagyon különböző kritériumok alapján különböző helyzetek alakulnak ki, és ezek nem összehasonlíthatóak, és ezek nem is előre kiszámíthatóak, mert mert egész egyszerűen nem, nem az objektivitás jelenti az alapjukat. Ezért gondoltunk arra, hogy egy irányelvre van szükség, hiszen ez a terület igen kényes terület, érzékeny terület. Részben biztosítani kell a magas felbontású adatok kereskedelmi célú szolgáltatását, mert itt ugye kereskedelmi érvényesítésről beszélünk. Nos, ugyanakkor természetesen azt is tudnunk kell, hogy itt azért biztonsági, polgári biztonsági, de akár állambiztonsági védelmi kérdések is kapcsolódnak ezekhez az adatokhoz. Tehát ezért fontos, hogy külön válasszuk a kettőt, és hogy a lehető legszélesebb körű szolgáltatást tudjuk biztosítani, és lehetővé tegyük a tagállamok rászár részére azt, hogy ugyanakkor a saját védelmükhöz való joguk ne csorbuljon. Tehát éppen ezért az irányelv tervezetünk annyit mond a tagállamok számára, hogy egyrészt arra van szükség, hogy önök tagállamként a saját tagállamukban olyan eljárásokat dolgozzanak ki, és olyan hatóságokat állítsanak fel, amelyek világosan ö, tudják intézni ezt a helyzetet. Kérem, hogy ö, a kollégák, akik telefonálnak a teremben, és nagyon udvariatlanul viselkednek, és zavarják a munkamenetet, kérje meg őket, hogy hagyják el a termet. Tehát fontos az, hogy az egyensúlyra odafigyeljünk, részben azon adatokat minél nagyobb mértékben tudjuk szolgáltatni, amelyek nem tartoznak az érzékeny adatok kategóriájába, de ugyanakkor, hogy figyeljünk oda azon adatokra is, amelyek viszont érzékeny vagy titkos adatként tekinthetők, és ezek nek a védelmét pedig biztosítani kell. Tehát ezért fontos a megfelelő eljárások, a különböző eljárási lépések definiálása, különböző kritériumokat kell kidolgozni, kategóriákban kell gondolkodni, és amennyiben érzékeny adatokról van szó, akkor az engedélyezési eljárás objektív kritériumok alapján kell, hogy megvalósuljon. Tehát azt mondják majd ezek a hatóságok, hogy bizonyos részeit ennek az adatnak közé lehet tenni, más részeit pedig nem. Jelenleg egészen más a helyzet, és az adatszolgáltató öm, székhelyének tagállamában fontos az, hogy egységesen alakítsuk ki az adatszolgáltatást, tehát hogy onnantól kezdve, hogy valamelyik tagállam szere, engedélyt ad bizonyos adatok szolgáltatására, onnantól kezdve ez az egész Európai Unió területén egységesen lépjen életbe. Tehát itt a Cassis de Dijon esetéhez hasonló ö, jogeseteket szeretnénk elkerülni, nem akarok belebonyolódni jogászként ezekbe a, az esetekbe, de igazából itt a szabad piac, a szabad áramlás elve az, amelyet garantálni szeretnénk. Néha azonban vannak problémák, ugyanis harmadik országokból származó adatok problémát fognak jelenteni, de az biztos, hogy ezt a problémát nem ez az irányelv fogja megoldani, és nem is ez az irányelv fogja ezeket a problémákat gerjeszteni, hiszen ez a probléma már most is létezik, ugyanis az interneten bárhol meg lehet találni bizonyos adatokat, és egyértelmű az is, hogy az irányelv ebben az esetben nem tehet mást, mint hogy az Európai Unió területére vonatkozólag megpróbáljuk szabályozni ezeknek az adatoknak a felhasználását. A biztonság és az adatokhoz való hozzáférés közötti kényes egyensúly a rendszerként meg kell valósuljon, és éppen ezért az irányelvet általános kritériumokra ö, fogalmaztuk meg, annak érdekében, hogy minden egyes tagállam az adatok ö, fényében azért valamiféle mozgásteret ö, tudhasson be magának. Tehát gondolok például arra, hogy az optikai szálak definíciója vagy az infravörös vonatkozó kritériumokat figyelembe kell venni. Ezt azonban nem tudjuk, hogy hogyan néz ki, és igazából senki sem tudja, hogy mondjuk 10 vagy 15 év múlva hogyan fog kinézni a helyzet. Tehát ezért fontos az, hogy mozgásteret is biztosítsunk saját magunk és a jövő számára. Aztán itt van még a Kopernikus, amelyben egy nyílt rendszerű adatszolgáltatást biztosítunk. Az amerikaiak ugyanezt tették a Landsat rendszerrel kapcsolatban. Legyünk becsületesek, mondjuk meg, hogy a Kopernikuszt azért is tettük ilyen nyílt felhasználásúvá, mert a Lanszával akartunk versenyezni. Ez számunkra nagyon fontos, és látni kell azt is, hogy a Kopernikuszra vonatkozó adatokat referenciaként tudjuk majd kezelni. Ezek egyébként ingyenes adatok, tehát innentől kezdve a kereskedelmi részleg csak a magas felbontású adatokra vonatkozik. A Kopernikus vagy a Landsat nem ö, ide tartoznak, és egyébként az ipari vagy közfelhasználású adatok nagy része számára a Landsat vagy a Kopernikus által biztosított adatok elégségesek, de ugyanakkor nagyon pontos felbontású adatok számára szükség lesz a nagy felbontásra, és most csak ezt a szektort akarjuk ezen az irányeven keresztül szabályozni. Itt most a katonai rendszerekre gondolok, az államvédelmi rendszerekre gondolok, Ezekre nem vonatkozik mindez, hiszen, amint említettük, ez csak a kereskedelemre fog vonatkozni. Tehát csak egy szegmensét szabályozunk most az egész piacnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Filip Brüné úr. Köszönjük szépen az ön megjegyzéseit, és az új irányelvhez is gratulálunk. Ahogyan ön is elmondta, nagyon fontos az, hogy a jelenlegi helyzetet, a koherencia hiányát orvosoljuk, a kiszámíthatóság, előre tervezhetőséget javítsuk, és ugyanakkor az új irányelvnek ezek lesznek a fő céljai, egy konzisztens, fair és átlátható keret biztosítása az Európai Unió területén a tagállamokon belül. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött és hogy elmagyarázta a gondolatait. Még egyszer köszönjük. Uh, we will... Kedves kollégák, Kedves kollégák, a következő bejelentést szeretnék tenni. Tehát 12-kor befejezzük a munkát, és délután 3 órakor folytatjuk a második üléssel.